So uh, once again, uh, thank you uh, for your discipline. Uh, ladies and gentlemen, uh, good morning. Köszönöm mindenkinek a fegyelmet, jó reggelt kívánok mindenkinek. Üdvözlöm Mogherini főképviselő asszonyt, kedves miniszterek, államtitkárok, tisztelt vendégek, hölgyeim és uraim. Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy itt üdvözölhetem önöket az Európai Parlamentben, Tajani elnök helyett, aki sajnos ma nem tud itt lenni, hogy együtt megnyissuk a halálbüntetés ellenes hetedik világkonferenciát. Nagyon örülök, hogy ezt a konferenciát a belga királysággal együtt szerveztük meg, és nagyon örülök, hogy az Európai Parlament plenáris ülés termében tarthatjuk ezt a rendezvényt. Külön üdvözölni szeretném nem csak a minisztereket, államtitkárokat, nagyköveteket, excellenciás urakat és hölgyeket, magasrangú tisztségviselőket, diplomatákat és más tisztségviselőket, és a halálbüntetést fenntartó országok képviselőjét és képviselőjét is üdvözlöm, hanem raj, rajtuk kívül Üdvözlöm mindazokat, akik segítettek megszervezni ezt a nagyon aktuális, magasrangú konferenciát. Nem azért gyűltünk ma össze, hogy bárkire újjal mutogassunk, vagy bárkit kioktassunk. Azért vagyunk itt, hogy tapasztalatokat osszunk meg egymással, hogy megosszuk egymással a kétségeinket, hogy elgondolkozzunk együtt, és hogy elgondolkozzunk morális és jogi meggyőződéseink alapjain. Megújítjuk hitünket az értékeinkben, és megvizsgáljuk az érveinket. Úgy gondolom, hogy a halálbüntetés ellenes érvek, jól ismert érveket biztosan ismertetni fogják egyesek, és meg fogjuk őket vitatni az elkövetkezendő napok egyeztetései során. A halálbüntetés nem hatékony, nem ijeszt el hatékonyan senkit a bűncselekményektől, visszafordíthatatlan károkat okozhat az igazságügy alkalmazásában. Sokszor önkényesen, diszkriminatív módon használják ezt a büntetést, vagy politikai fegyverként vetik be a politikai ellenzékkel szemben. Sajnos ez nagyon tragikus jelenség. Azonban mindannyiunknak közünk van ehhez a jelenséghez, mert a kiinduló pont az emberi méltóság, amely egy egyetemes érték, és amelyben osztozik minden kultúra, minden jogi hagyomány is. Az olyan büntetés, amely dehumanizálja az embert, önmagában is bűncselekmény. Éppen ezért szeretném elmondani, hogy az emberi jogi mozgalom és az emberi és a halálbüntetés eltörléséhez kapcsolódó mozgalom nem európai projekt. Az emberi jogok európai egyezményének a vonatkozó cikke valóban az első olyan jogi eszköz lehetett, amely békeidőben eltörli a halálbüntetést, ez, ezt 46 tagja ratifikálta az Európa Tanácsnak. Azonban nem elsősorban arra összpontosítunk, hogy mi ellen vagyunk, hanem hogy mit támogatunk. Ellenezzük a halálbüntetést, mert úgy gondoljuk, hogy meg kell óvni az emberi méltóságot minden körülmények között. Ez az emberi méltóság koncepciójából ered, amely szintén szerepel az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatában, annak hármas cikkében, miszerint mindenkinek joga van az élethez. Hosszú út volt a halálbüntetés el- eltörléseihez vezető út, és még mindig nagyon sok a kihívás. 1981-ben, amikor Franciaországban hivatalosan eltörölték a halálbüntetést, nos ez az év nincs még olyan messze. Az én hazámban, az akkori kommunista Csehszlovákiában 1900 89-ben végezték el az utolsó halálbüntetést. Több mint 1200 embert végeztek ki ott, az azt megelőző időszakban. Arra is emlékeztetnék, hogy az európai kontinens maga sem mentes a halálbüntetéstől egyelőre. Ma lényegében Belarusban továbbra is létezik ez a gyakorlat. 2018. szeptemberében az ENSZ közgyűlése alkalmával 121 ország szavazta meg az egyetemes monatóriumot, megerősítve a halálbüntetés eltörléséhez kapcsolódó globális trendet. 2015-ben négy országban végezték el világszerte a kivégzések több mint 80%-át. Az előrelépés azonban nem egy irányú út, nem, be, nem tekinthetjük azt magától értetődőnek. Vannak ugyan sikertörténetek Ázsiában, Latin Amerikában, és Afrikában, de sok országban nagy a kísértés arra, hogy a moratóriumot felfüggesszék, vagy újra elkezdjenek beszélni a halálbüntetésről, mint a megoldás részéről a bűnüldözésben. Európában ellen kell állnunk ennek a kísértésnek. A saját hazámban külön hazám részéről ezért külön üdvözlöm a világkongresszus és számos civil szervezet azon igyekezetét, hogy fenntartsák a nyilvános vitát, életben tartsák azt. Az Európai Parlament továbbra folytatni fogja a szerepvállalását, teljes mértékben támogatjuk az EU ez irányú erőfeszítéseit, beleértve az Európai Unió halálbüntetésre kapcsolatos iránymutatásának teljes körű átültetését. Az elmúlt évek során számos állásfoglalásban támogattuk az egyetemes moratóriumot a halálbüntetéssel kapcsolatosan. Voltak olyan állásfoglalásaink is, amelyek egyes konkrét esetekre és országokra vonatkoznak. Minden esetben elítéljük a halálbüntetést, és minden körülmények között ezt újra és újra megerősítjük az emberi jogok és demokrácia állásáról szóló jelentésünkben. Ezt a gyakorlatot természetesen folytatni fogjuk. Folytatnunk kell az erőfeszítéseinket, javítani kell a minimum standardok alkalmazásán, Csökkentenünk kell azon bűncselekmények számát világszerte, amelyek halálbüntetéssel büntethetők. A mentális és intellektuális fogyatékossággal élők esetében, és azok esetében, akik kiskorúként követtek el bűncselekményeket, nem szabad alkalmazni ezt a büntetést. Remélem, hogy ezen kongresszus alkalmával megerősítjük a, az erőfeszítéseinket, és el tudunk gondolkodni új stratégiákon is, például ami a vállalkozásokkal, a magánszférával való kapcsolattartást illeti. Ez a holnapi plenáris ülés témája, ha jól tudom. Sok sikert kívánok az elkövetkezendő napok munkájához és gyümölcsöző eszmecseréket e nagyon fontos témáról. Úgy gondolom, hogy ez az egyik legaktuálisabb kérdés, amelyről nem csak beszélnünk kell, hanem az egyeztetéseink siker, ö, eredményeit világszerte át is kell ültetni a gyakorlatban biztosíthatom önöket afelől, hogy az Európai Parlament továbbra is vezető szerepet játszik majd. Köszönöm a figyelmet. Well, and it is my... És nagy öröm számomra, hogy most felkérhetem az Európai Bizottság alelnökét és külügyi főképviselőjét, Federica Mogherinit, hogy szólaljon fel. Uh, Köszönöm szépen, alelnök úr. Köszönöm szépen, hogy itt vendéglát, vendégül látnak bennünket a e, plenáris teremben. Az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek szerepe az egész világon kulcsfontosságú a közös munka szempontjából, és köszönetet szeretnék mondani a belga kormánynak, az összes kollégámnak eh, itt a pódiumon és az első eh, sorokban is, mindazoknak, akik eh, napokat, éjszakákat töltenek azzal, hogy egy olyan dologért küzdjenek, ami talán a legértékesebb dolog, az emberi élet. Az Európai Parlament szervezte meg a 7. világkongresszus, és mi európaiak büszkék vagyunk arra, hogy ez a legnagyobb térség a világnak, ahol nem létezik a halálbüntetés. Gyakran mondjuk azt, hogy az unió az értékekről szól, de néha elfelejtjük ezeket az értékeket és univerzális értékeket kifejezésre jutatni. Az egyik ilyen nagyon fontos érték az emberi élet. Az Európai Unióban hiszünk abban, és minden bizony mindenki osztozik, ebben a gondolatban itt a teremben, hogy minden emberi érték értékes, bármilyen hibát és hűséget követett el az, az adott személy. Soha nem szabad, hogy az állam rendelkezzen valakinek az életéről. A bűncselekmény büntetése nem lehet egy másik bűncselekmény. Tehát a szemet szemért elvétől már régen eltávolodtunk, és az igazságban hiszünk, nem a bosszúban nagyon sokan itt a teremben az egész életüket szentelték annak, hogy ezért az ügyért küzdjenek. Számomra személy szerint megtiszteltetés itt lenni ebben a teremben. Amikor én 2014-ben olasz külügyminiszter voltam, én is küzdöttem ezért, és amikor 2014 végén az ENSZ megszavazta a halálbüntetés eltörlését, ennek nagyon örültünk a halálbüntetés nem összeegyeztethető azzal, amik vagyunk, ez alapvető értékeinket és hitünket sérti, és semmelyik olyan ország, ahol még van halálbüntetés, nem lehet az Európai Unió tagja. És van egy további dolog is, amely összekötít bennünket, mindannyian hiszünk abban, hogy a fejlődéssel mindig lehetőség van. És hiszünk abban, hogy a pozitív változáshoz személyes és közös eltökéltségre van szükség, ezért vagyunk itt. A világkongresszus története az egyik legjobb bizonyíték annak, hogy a változás zajlik, történik. Az első világkongresszusra az Európai Unió egyik másik európai fővárosban került 2000-ben Strasbourgban, azóta 31 ország döntött úgy, hogy eltörli a halálbüntetés. Egyre több ember a világon felismerte azt, hogy a halálbüntetés soha nem jó választás. Egyre több kormány lép fel a halálbüntetés eltörlése érdekében, az önök munkájának, kampány tevékenységének, eltökéltségének köszönhetően, illetve saját történeteik erejének köszönhetően az elmúlt év hitet ad nekünk. 2018-ban Gambi elnöket törölt el a halálbüntetés, az elmúlt évben Burkina Faso és júniusban pedig Benin törölt el a, a, a haláltöltetést, és pak, a, a palesztin hatóság is csatlakozott az ENSZ jegyzőkönyvéhez. Augusztusban a katolikus egyház is elfogadhatatlannak minősítette a halálbüntetést kivétel nélkül, és ezzel egy nagyon erőteljes üzenetet küldött az összes katolikus hívőnek az egész világon. Októberben Washington állam a 20. Eh, eltörlő államá vált az USA-ban, és végül pedig decemberben az ENSZ határozata, amely eh, a halálbüntetés eltörléséről szólt, a legtöbb ország szavazatát kapta meg, 2018 eh, nagyon pozitív év volt, szinte minden hónapban eh, bizakodó hírek érkeztek erről. Éppen ezért eh, próbáljuk meg elérni azt, hogy a 2019-es év a pozitív eredmények tekintetében még sikeresebb év legyen. Tragikusan magasak kivégzett emberek száma, éppen ezért szeretnénk több életet megmenteni, civil eh, társadalomnak nyújtott eh, támogatás segítségével, az ENSZ határozatainak segítségével, illetve közvetlen bekapcsolódással mindazon országokkal, ahol még létezik a halálbüntetés, különösen eh, olyan országok esetében, ahol a legnagyobb számú uh, elítéltet végzi ki. Az emberi érték, az emberi élet értéke, univerzális érték, minden vallás és kultúra közös pontja ez és a halálbüntetés ellen erőteljes érvek szólnak, amelyek logikán, a racionalitáson alapulnak kettőt nevezek meg ezek közül. Önök ezt mind jól tudják, de nagyon fontos ezt újból és újból felidézni. A halálbüntetés nem térít el a bűncselekményektől, és nem lehet e, e, jóvá tenni azt, hogyha egy e, ártatlan kivégeznek. Kanada példája nagyon pozitív. Kanada 76-ban törött el a halálbüntetést, és azóta a gyilkolás, gyilkosság esetek aránya csökken. Tehát eh, az az elv, hogy eh, a bűncselekmény megelőzésre szükség van a halálbüntetésekre, nem tükröződik a tényleges adatokban, tényleges számadatokban. A második érv, tudjuk azt, hogy a hibákat ki lehet eh, javítani, az igazság szolgáltatási rendszerekre, és igaz, ez emberek vagyunk, hibákat vétünk, de itt most nagyon sok olyan ártatlan ember történetét hallhatják majd meg, akiket ártatlanul ítéltek el, de szerencsére megúzták a halálbüntetést. Randy Stout Illinoisban az 80-as években halálbüntetése értették 2003-ban Tiglani büntetésre változtatta ezt a kormányzó rendé be tudta bizonyítani ártatlanságát, és szabad emberként Illinois államban a halálbüntetés eltöléséért küzdött. Ez meg is történt néhány évvel ezek után. Nagyon fontos ezeket a történeteket meghallanunk, meghallgatnunk, meg kell változtatnunk azoknak a kultúráját, gondolkodásmódját, akik még mindig támogatják a halálbüntetést a kultúrák, a hozzáállások változhatnak, még akkor is, hogyha ezek túlságosan mélyesen, mélyen gyökereznek, és úgy tűnik, hogy a változásra nincsen lehetőség. Nézzük meg azt, hogy Európa két évtizeddel ezelőtt hol tartott ebben a kérdésben, és most hol tartunk, illetve más emberjogi kérdésekben. És itt egy olyan dologról van szó, szóval amely a kultúrában gyökerezik, de a kultúrá is megváltozik, és a jogalkotás segítheti a kultúrát abban, hogy megváltozon, és fordítva is igaz ez. Tehát a mai nap nem csak nemzetközi szervezetekről, a kormányzásról szól, hanem egyénekről, e, emberekről, akik még, e, még mindig szenvednek. Olyan emberekről is szól ez a mai nap, akik e, a halálbüntetés igazságtalanságáról számolnak be saját történteken keresztül. A civil társadalmi szervezetek, emberjogi védők, minden egyes nap azon fáradoznak, hogy a halálbüntetést a múltát, e, múltát, múltát tegyék, és e, önök az Európai Unió támogatására mindig is e, támaszkodhatnak. Azért vagyunk ma itt, hogy hallják a hangunkat, és meg vagyok győződve arról, hogy lépésenként közebb kerülhetünk egy közös célhoz, ahol a bűncselekményekre a válasz nem a a büntetés és az emberi jogokat, az univerzális jogokat mindenki tiszteletben tartja. Köszönöm szépen. Vice President, thank you very much. Köszönöm szépen, Mogherini asszony. Hadd mondjam el azt, hogy a mai napon 22 EU-s hivatalos nyelven elérhető a tolmácsolás, emellett arabul és oroszul is. A belga miniszterelnök helyettest és külügyminisztert üdvözlöm most, Didier Reinders urat, ő következik parancsolja. Thank you, Mr. Vice President. Köszönöm szépen, alelnök, alelnök úr. Tisztelt főképviselőasszony, kedves Federika, tisztelt miniszterek, tisztelt képviselők, hölgyeik és uraim. Nagyon nagy megtiszteltetés és öröm számomra az, hogy önöket itt fogadhatom Brüsszelben. Ez a legnagyobb olyan esemény a világon, amely a halálbüntetés eltörléséről szól és természetesen ebből a célból helyén való az, hogy az Európai Parlament plenáris termében kapjanak helyet. Az élethez való jog a legalapvetőbb jog, ennek enélkül semmilyen más jognak nem lenne értelme. Azt gondolom, hogy az emberi méltóságot nagyon nagyban sárba tiporja a halálbüntetés. Ez Albert Camus meggyőződése az, hogy sem az emberek lelkében, sem a társadalomban nem lehet igazi béke, hogyha nem szüntetik meg a halálbüntetést. Belgium éppen ezért már nagyon régóta küzd azért, hogy a halálbüntetést az egész világon eltöröljék. Úgy vélem, hogy ez nem egy irrealista álom, hanem egy olyan cél, amit meg lehet valósítani még életünkben. Az Európa Tanács a 6-os és a 13-as protokollt jegyzőkönyvet elfogadta a halálbüntetés eltörléséről, és éppen ezért Európa olyan terület, ahol a halálbüntetést majdnem teljes mértékben eltörölték. Majdnem, mondom én, mert Fehér Oroszország Fehér Oroszországban ez a lépés mér, még ez a lépés hátra van. Ez nagyon sajnálatos, és remélem, hogy az Európa Tanács 70. évfordulója olyan alkalom lesz, amikor megünnepelhetjük azt, hogy nincsen halálbüntetés Európában. A polgári jogokról és politikai jogokról szóló jegyzőkönyv 30. évfordulóját is ünnepeljük idén. Ez a jegyzőkönyv szól arról, hogy az aláíró országok a halálbüntetéstől örökre elállnak. Ez azt jelenti, hogy ennek a jegyzőkönyvnek a ratifikációja megakadályozza a halálbüntetés újbeli bevezetését, és újabb garanciákat ad. Ez nagyobb biztosíték, mint a moratórium bevezetése, ugyanis egy moratóriumot bármikor föl lehet függeszteni. Jelenleg 86 állam írta alá ezt a jegyzőkönyvöt, ez azt jelenti, hogy a 2016-os időponthoz képest ez még 5 újabb aláíró állam. Ez biztató, de ez még mindig nem elég, hiszen vannak még olyan országok a világban, ahol a halálbüntetés él. Belgium tagja a második jegyzőkönyv baráti társaságnak, és mindenkit arra hívunk fel, hogy mi hamarabb ratifikálják ezt a második jegyzőkönyvet. Nagyon sok olyan ország van, ahol nincs halálbüntetés, de ezeken az országokon belül különböző jogi rendszerek vannak, különböző jogi hagyományok, kultúrák vannak, illetve a vallási hovatartozás is nagyon sokféle. Sajnálatos, hogy még vannak olyan országok, ahol a halálbüntetést alkalmazzák. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy párbeszédet kezdjünk ezekkel az országokkal, annak érdekében, hogy meg tudjuk valósítani a célunkat, hogy az egész világon megszűnjön a halálbüntetés. Úgy gondolom, hogy ez a mai kongresszus kiváló alkalom arra, hogy egy nyitott, párbeszédet tartsunk ebben a témában. A halálbüntetést is meg kell vitatnunk, illetve a halálbüntetés körüli kérdéseket. Tegnap Genfben egy magas szintű konferencián vettem részt halálbüntetés témájában. A diszkrimináció, ellen, a diszkrimináció mentesség, illetve az egyenlőség jogáról is beszéltünk. A halálbüntetés sokszor diszkriminatív módon használják és alkalmazzák. A legszegényebbek, a legrászorulóbbak esetében sokkal többször alkalmazzák a halálbüntetést. Más csoportok esetében például külföldiek, etnikai kisebbségek, szexuális kisebbségek, illetve a nők esetében is egyértelműen aránytalanul nagyobb a kivégzések, a halálbüntetés száma. Nem szabad elfelednünk azt sem, hogy pontosan mit jelent áldozatnak lenni, ki az áldozat. Úgy gondolom, hogy a halálbüntetés sokkal több áldozatot követel, és egész közösségekre hatással van több generáción keresztül. Belgiumot külön aggasztja, kül, külön aggasztja az úgynevezett bújtatolt áldozatok helyzete. A gyermekekre gondolok, azokra a gyermekekre, akinek a szüleit kivégezték. Ezeket a gyerekeket kétszeresen büntetik, mindenképpen oda kell rájuk figyelni a sorsukra oda kell figyelni. Ezen kívül egyértelmű, hogy több adatra, több tudományos kutatásra van szükség arra vonatkozóan, hogy pontosan mi a halálbüntetés hatása, és meg kell vizsgálni, hogy az emberi jogokra ez hogyan hat. Örülök annak, hogy az önök kongresszusa ezeket a kérdéseket is meg fogja tárgyalni, körbe fogja járni, és biztosítom önöket arról, hogy Belgium elkötelezett híve a halálbüntetés eltörlésének, és mindent megtesz azért, hogy az egész világon eltörjék a, eltöröljék a halálbüntetést. Úgy gondolom, hogy mindenképpen hasznunkra lehetnek az ilyen gyümölcsöző viták, kongresszusok, mint az önöké, és ebből tanulhatnak azok is, akik eh, azok az országok is, ahol van halálbüntetés, ahol nincs halálbüntetés. Azt gondolom, hogy mindenképpen fontos dolog az, hogy mindenki pontosabban megértse, hogy milyen hatása van a halálbüntetésnek. És mindent meg kell tennünk azért, hogy eltöröljék az egész világon a halálbüntetést. Még egyszer nagyon gyümölcsöző tanácskozást kívánok Önöknek, és azt hiszem még találkozunk a záró ünnepség alkalmával. Köszönöm. Uh, uh, Megragadnám a lehetőséget, hogy elmagyarázzam önöknek, hogy Mogherini alelnök asszonynak sajnos el kellett mennie, ugyanis az Európai Bizottság ma ülésezik. Ezért el kellett mennie, de nagyon örülök, hogy még így is időt tudott szakítani a mai rendezvényünkre. Most szeretném megkérni Svájc nagy követét, Krisztián Molit, hogy tartsa meg beszédét, ön szó parancsoljon. Monsieur le vice-premier ministre, monsieur le secrétaire d'État, chers membres dans... Tisztelt kongresszus, tisztelt résztvevők, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt tagállami képviselők, tisztelt harmadik országbeli képviselők, Bereszkvél asszonyt, a miniszter asszonyunkat helyettesítem, aki sajnos nem, nincs jól. Viktor Hugo azt mondta, hogy, az em, hogy a jogok legnagyobbika az emberi életvédelme. Az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának harmadik cikkében szerepel az, hogy minden egyes embernek joga van az élethez, a szabadsághoz és a saját életének, a saját személyének biztonságosához. Egy szimbolikus helyen vagyunk, köszönöm az Európai Parlamentnek, hogy befogadott minket. Egyetlen célunk van, ez pedig az, hogy minden egyes ember esetében megvédjük az emberi életet. Svájc kategórikusan elutasítja a halálbüntetést mindenhol a világon. A halálbüntetés egyetemes eltörlése a célunk, az emberi jogok legfontosabbikának megvédése ez tehát, és ez a külpolitikánk legfontosabb prioritása. Az államok 80%-ának alkotmányában szerepel az élethez való jog, ez egy pozitív tendencia, és az ENSZ megjelenése óta egyre több ország eltörölte a halálbüntetés. 170 olyan ország van, ahol vagy eltörölték már a halálbüntetést, vagy moratórium van érvényben pozitív ez a tendencia, és támogatjuk ezt a tendenciát, és természetesen védjük az elért eredményeket. Genf, Svájcban van, ez az emberi jogok fővárosa. Ez is egyértelművé teszi azt, hogy kiállunk az emberi jogok mellett, és meggyőződésünk, hogy a halálbüntetés nem halálbüntetés semmilyen módon nem felel meg a, a megfelelő emberi büntetésnek. 2017-ben 2017-ben egy New Yorki művész egy fényképkiállítást szervezett. Dumel Utasani, aki ennek a kongresszusnak a hatodik kiadásán ott volt, ő 28 évet töltött börtönben, várván a halálbüntetést, egy olyan bűncselekményért, amit nem ő követett el. De ma itt van. Ennek nagyon örülünk. Ne felejtjük el, hogy a halálbüntetés kapcsán beszélnünk kell arról az időszakról is, amikor sokszor magánzárkában várakoztatják az elítéltet, ez gyakorlatilag egyfajta pszichológiai kínzás. Svájc arra kér minden egyes országot, hogy tájékoztassa az embereket arról, hogy miért fontos az, hogy a halálbüntetés megszűnjön. És önöket és azokat, akik hasonlóan gondolkodnak, illetve a még bizonytalanokat is arra kérjük fel, hogy tegyenek meg mindent azért, hogy ez, a leg, hogy ez a legalapvetőbb emberi jog érvényesülhessen. Svájc 2017 óta egy akciótervet kezdett el megvalósítani a halálbüntetés ellen. Három célkitűzésünk van. Az év végéig azt, akar, azt szeretnénk elérni, hogy több abolicionista ország legyen. Például az, hogy Malázia eltörölte a halálbüntetést, mindenképpen jel. Ez is megerősíti ezt a mozgalmat. Célunk az is, hogy kevesebb ország alkalmazza a halálbüntetést, és több embert engedjenek szabadon. Például ez a Bibi esete is pozitív eset, hiszen a halálbüntetését eltörölték. Nagyon fontos az, hogy nagyon pozitív az, hogy bizonyos országokban kezdték, elkezdték eltörölni a halálbüntetést bizonyos bűncselekmények esetében, például Irán tette ezt a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények esetében. Úgy gondolom, hogy többféleképpen lehet kampányolni halálbüntetés tölése mellett, például közvetlen kapcsolatokkal az érintett országokkal, diplomácián keresztül, illetve különböző nemzetközi kezdeményezéseken keresztül. A cél az, hogy az emberi jogot, jogokat, illetve az élethez való jogot megvédjük. Ezt a civil társadalommal és a partner országokkal folytatott párbeszédben mindig megemlítjük. Hölgyeim és uraim, a halálbüntetésnek nincs helyem a 21. században, mondta ezt Ban Ki-moon, az ENSZ korábbi főtitkára. Mi ezzel egyetértünk? Egyértelműen. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy közösen eltörjük a halálbüntetést. Örülök annak, hogy vannak itt közöttünk olyanok, akik olyan országokból érkeztek, ahol nem régiben törölték el a halálbüntetést. Azt gondolom, hogy az emberi méltóság abban rejlik, hogy nincs halálbüntetés például. Én nagyon gyümölcsöző tanácskozást kívánok Önöknek a következő napokban. Olá Tusani, fényképező, és művész ö, ö, szellemében. Sok sikert kívánok, és nagyon jó párbeszédet az elkövetkezendő napok. Uh, Most pedig megadom a szót Harrison úrnak a Norvég királyság külügyminiszterének. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! 2016-ban Norvégiában tartották meg a hatodik halálbüntetés elleni világkongresszust. Oszlóban több mint ezren vettek részt ezen a rendezvényen, ma talán itt még többen vannak jelen. Önök közül, közül sokan jelen voltak Oszlóban is, és hozzájárultak ahhoz, hogy változzon a politika és a gyakorlat is a halálbüntetéssel kapcsolatosan. Gambiában, Burkina Fázóban és Malajziában is azóta változás történt. Önök megmutatták, bebizonyították, hogy mi lehetséges, hogyha megvan a politikai szándék. Az első regionális afrikai kongresszust Abidjanban tartották tavaly, ez egy fontos lépés volt. Norvégia támogatta ezt a rendezvényt, a kongresszus azt mutatta meg, hogy előrelépés lehetséges, és hogy be lehet vonni a fiatalokat és az abolicionisták következő generációját is. 2018. decemberében következett be a következő fontos lépés, amikor 190, 121 igen szavazattal elfogadták az Európai Parlamentben a halálbüntetéssel kapcsolatos moratóriumról szóló állásfoglalást. Még mindig azt látjuk azonban, hogy sok országban sok a halálbüntetés, a kiszabott halálbüntetés és a végrehajtott halálbüntetés. A halálbüntetés továbbra is probléma, ezért nem kapcsolódik konkrét régiókhoz, kultúrákhoz, hagyományokhoz. Minden halálos büntetés, mindenki végzés egyel több, mint amennyire szükség lenne. Norvégia mindig is támogatta a halálbüntetés eltörlését, ez nagyon fontos. Ugyanakkor nálunk is volt egykoron halálbüntetés Norvégiában. 1948-ban végezték el az utolsó kivégzést, majd később eltörölték a halálbüntetést. Ma a norvég alkotmány kimondja, hogy minden embernek joga van az élethez, senkit sem szabad halára ítélni. Idéztem az alkotmányból. Hölgyeim és uraim, az országoknak biztosítaniuk kell minden polgáruk emberi jogainak érvényesülését egy olyan büntető rendsz, a büntetőrendszernek biztosítania kell, hogy a bűncselekmények elkövetőit felelősségre kell vonni, ugyanakkor a rehabilitációs a társadalomba való ö, visszavezetés nagyon fontos szempontok, a halálbüntetés viszont ezt lehetetlenné teszi. Jobban tisztában kell lennünk azzal, hogy a szegénység, a diszkrimináció és a büntető rendszer hogyan függnek össze egymással. A kutatások azt mondják, hogy aránytalanul magasan használják, aránytalanul gyakran használják a halálbüntetést, például kisebbségekkel, és a társadalom szél, szélére a szemben. Az etnikai hovatartozás, a nem, nem, nemi hovatartozás és egyéb jellemzők sohasem befolyásolhatják azt, hogy ki az, akit letartóztatnak, elítélnek és halára ítélnek. A súlyos és a szervezett bűnözés olyan kihívás, amelyel mindannyian szembesülünk, azonban a halálbüntetés nem lehet erre megoldás. A halálbüntetés nem csökkenti a bűncselekmények számát, és semmi nem bizonyítja, hogy elrettentő hatással bírna. A mai kongresszuson az alternatívákról kell beszélnünk. Köszönöm a vendéglátóinknak, Belgiumnak, az EU-nak és a konferencia szervezőjének, az ECPM-nek és a halálbüntetés elleni világkoalíciónak. Köszönöm mindenkinek, aki megosztja velünk a mai rendezvény folyamán a tapasztalatait. A világkongresszus egy olyan fórum, ahol az abolicionisták és a halálbüntetést fenntartók konstruktívan vitázhatnak egymással. A lehető legtöbbet kellene kihoznunk az elkövetkezendő napokból itt Brüsszelben, és fontos, hogy a New Yorkban, Oszlóban és Abidjanban kialakított pozitív lendületet fenntartsuk. Fontos, hogy a halálbüntetés eltörléséért harcoljunk. Köszönöm. Uh, thank you very much indeed. Köszönöm szépen. Megtiszteltetés számomra, nagy öröm számomra, hogy két eh, eh, résztvevőt köszönhetek eh, itt. Az első az ECPM ügyvezető igazgatója Rafael Csenuil Házán úr, és az ECP igazgató tanácsának tagját, Amináta Nyakátet is kérem, hogy Quelle joie, quelle joie. Nagy öröm számomra, hogy ma itt lehetek önökkel. Nagy boldogság az, hogy ilyen sok baráti arcot látok itt a teremben, olyan arcokat, akik a halálbüntetés eltörlésért küzdenek. És vannak olyan országok, képviselők is, akik olyan országokból érkeztek, ahol nem törölték még el a halálbüntetést, ők azért jöttek, hogy velünk együtt vitázzanak, beszéljenek. Az ECPM nevében nagy megkültetés számomra, hogy önöket itt üdvözölhetem. Köszönetet szeretnék mondani a partnereinknek, akik nélkül mindez ne, nem valósulhatott volna meg. Köszönetet szeretnék mondani Pável Telicska úrnak, az Európai Parlament alelnökének, aki itt fogad és vendégül lát bennünket ebben a fantasztikus plenáris teremben. Köszönöm szépen Frederika Mogherininek, az Európai Unió főképviselőjének, a bizottság képviseletében a támogatást, az Európai Bizottság támogatását. Köszönöm Didier Renders úrnak a Belg, Belgium támogatását, köszönöm ezt a fogadtatást, és köszönöm Odon Alversen úrnak a támogatást, Norvégia támogatását ilyen sok éven keresztül. Köszönöm szépen a, a svájci nagykövetnek is a, a segítségnyújtást, aki a Svájc jogállamát képviseli, és köszönöm szépen a kongresszus összes a, partnerének képviselőjét, e, illetve a világszintű koalíció e, tagjainak munkáját. Önök képviselik mindazt, ami a legjobb ezen a világon, az emberi méltóság melletti eltökéltség, a humanitás melletti eltökéltség. Köszönetet szerettem volna mondani önöknek, elsősorban azért, mert önök nélkül, az önök munkatársai csapatai nélkül akiknek szintén tisztelettel adózom a munkájukért, nem tudnánk ma itt egyesülni. Akik itt jelen vannak, kedves barátaim, én önökhöz mindannyian szólni szeretnék. Abban a megtiszteltetésben részem, hogy bejelentettem a halálbüntetés univerzális megszüntetésének bevezetését, és végül a halálbüntetés világszintű megszüntetését. Az ENSZ főtitkára is szól majd hozzánk, illetve néhány évvel ezelőtt már szólt. Nagyon fontos, hogy ezzel tisztában legyünk, hogyha Nézzük meg azt az erőt, illetve azt a hatást, amelyet a jelenlétünk itt az európai hemiciklusban kiváltott olyan politikai döntéshozók ülnek itt, parlamenti képviselők, diplomaták, akik eltörlik a dolgokat, és megváltoztatják a dolgokat. Hogyha uh, um, még uh, ebben kitekednének, akkor vissza kell tekintenek a múlva. Viktor Hugo azt mondta, hogy nincs, nincs, nem lehet a halálbüntetés eltörésre beszélni, amikor az ember Viktor Hugo-t ne idézni. A 18. században ő azt mondta, hogy az ember dicsőségének egyik része a halál, a kínz, kínzás eltöltése, e, eltörlése. Ő ezt a 18. században mondván, a 19. században a rabszolgaságot sikerült eltüntetni, a 20. században sikerült a e, nemekes egyenséget megvalósítani, most pedig elérkezett a, a, a, e, annak az ideje, hogy a 21. század a halálbüntetés eltörlésének évszázadává váljon. Hogyha kételkednek ebben, akkor néz, nézzük meg e, az ensz a szavazás eredményét, háromnegyede az ENSZ tagjainak támogatják a halálbüntetésre törésre vonatkozó határozatot. Ez egy igazságos csatározás, néhányan ennek az ellenkezőjét mondják, szuverenitást emlegetik, azaz a legitim bosszút. A közéim sosem lesz kész erre, nem szabad az erőszakra erőszakkal felelni. És én most ezzel a ponttal szeretnék foglalkozni. Illetve azok szólni, akik nincsenek meggyőzve az ügyünk igazságosságáról. Nagyon sok nagykövet van itt jelent, illetve a retencionista országok képviselői is nagyon gyakran konfrontálódnak az elgondolkodások. Én őket arra eh, biztatnám, hogy vitázzunk az elkövetkezendő napokban, vegyék fel velünk a kapcsolatot, hívjanak meg bennünket, készrek vagyunk az önökkel folytatandó párbeszédre, annak érdekében, hogy a halálbüntetést el lehessen törölni. Néhányan például úgy gondolják, hogy nem lehet eltörölni mindezt, mert a közélemény ezt megátolja. Dögol szavait idézném, aki azt mondta háborús megemlékezéseiben, hogy minden bekövetkezhet egy napon, még uh, egy uh, tisztességes uh, intézkedés is uh, úgy tűnik, hogy egy megfelelő politikai lépés soha eh, egyetlen ország sem lépett vissza onnét kezdve, hogy eh, törvénybe lépett a halálbüntetés eltörlése. És bármely országról is van szó, mert melyik kontinensről is. Most arról van szó, hogy a halálbüntetés ne lehessen instrumentalizálni. A halálbüntetés nem rettentő, önök ezt eh, mindannyian tudják. A tanulmányok már előttem ezt bebizonyították. hogy az állam követel erőszakot a polgárain, akkor ez egy ö, ö, hatalommal való visszaélés eszközévé is nagyon könnyen válhat. A hal büntetésnek nincsen kulturális megnyilvánulása. Európa az eltörlés motorja, nagyon sokáig halálbüntetés, vérző eszköze volt a francia guillotine, és más kontinensekről érkezett a halálbüntetés eltöltése Kína, a legtöbb halálbüntetést itt hagyják végre. A Tang dinasztia idején a 7.-9. században vezették be a halálbüntetés Japán, akikre hatással volt a kínai igazságügyi rendszer az idők megváltoztak, de nem lehet azt mondani, hogy valami nem lehetséges. Latin Amerika az első kontinens volt, aki erre érzékenyen reagált, Michigan állama 1846-ban törölt el a halálbüntetést, már 1846-ban és az Abidjan előkészítő konferencián az előző év áprilisában is meg tudtuk mutatni azt, hogy a halál büntetés gyakorlat az afrikai kontinensen a különböző korábbi gyarmatosítások kapcsán um, valósult meg. És a, a tradicionális gyakorlatoknak a megbocsátás inkább részét képezte. A politikai döntéshozókhoz szeretnék fordulni olyan országok esetében, ahol még moratórium van a halálbüntetés tekintetében. Nem elégedhetünk meg ezzel a helyzettel. A moratórium csak egy folyamatnak a része lehet, amely a végleges megszüntetéshez vezet. Ez olyan, mint megállna valaki, eh, megáll a folyó közepén, és eh, meghullad. Tehát, hogyha felmerül eh, a halál lehetősége, mert valakit elbüntetésre ítéltek, ez pszichológiai kínzás a személyre nézve, a családjára nézve. Nagyon fontos, hogy ez a kongresszus ezekről a kérdésekről beszéljen, és más dolgokról is. A civil társadalomnak szeretnék köszönettel tart, beszélnek róluk köszönettel. Önök, ügyvédek, illetve mások is ezért az ügyet küzdenek, nagyon fontos az, az emberi méltóság univerzális voltát hangsúlyoznunk. Nem szabad, hogy itt érintetlenül maradjunk, akkülönben az élet nem ér semmit, ha ezt így közelítjük meg. De számunkra semmi sem léphet az élet helyébe. Köszönöm.

abolitionniste. Halálbüntetést ellenző barátaim. Tisztelt hallgatóság, tisztelt hölgyeim és uraim. ezt sem tudják képzelni, hogy mennyire nagy öröm számomra, hogy ilyen nagy közönség előtt beszéltek ennyi miniszter, diplomata, döntéshozó, befolyással bíró férfi és nő van itt velem szemben, akik eltökeltek arra, hogy megszüntessék a halálbüntetést. Azt szeretnénk, hogy az a térkép, amit az imént láttunk, amely a világot mutatta, mi hamarabb teljes mértékben kék legyen. Teljesen kék. Egyre több abolicionista van, aki a halálbüntetést eltörléséért küzd, és örülök annak, hogy együttesen felléphetünk itt ezen a világkongresszuson. Még nagyon hosszú út áll előttünk, hogy megtörténhessen az, amiért harcolunk egy héttel ezelőtt, február 20-án 9 fiatal embert végezték ki hajnalban Egyiptomban. Ezek közül többen elmondták azt, hogy a halálbüntetés előtt megkínozták őket. Jelenleg ez a kérdés, a kérdés az Egyiptomi Alkotmánybíróság előtt van. Láthatják, hogy nagyon hosszú út áll még előttünk de nem szabad reményt veszítenünk. Lesz majd egy olyan nap, amikor nem kell ilyen világkongresszusokat szervezni, lesz majd egy olyan nap, amikor föloszlathatjuk ezt a világkongresszust. Kongresszusról kongresszusra, évről évre az önök lelkesedésének és munkájának hála eredményeket érünk Évről évre, kongresszusról kongresszusra miniszterek és országok jönnek ide, akik elmondják azt, hogy megszüntették a halálbüntetést az országokban. Úgy vélem, hogy a mostani kongresszuson is lesznek majd ilyen bejelentések. Erre van kitalálva ez a világkongresszus, azért, azért vagyunk mi, hogy eljöjjenek ide az országok, és elmondják azt, hogy be fogják szüntetni a halálbüntetést, azt a halálbüntetést, ami a világon a legszörnyebb dolog. Hogy mondhatják azt, hogy a nép nevében megöl, hogy mondhatja azt bárki is, hogy a nép nevében kivégeznek valakit, és hogy hívhatják ezt igazságszolgáltatásnak? Meg kell győznünk a többieket, azokat, akik nem így gondolkodnak, és azt gondolom, hogy mi mindig is nagyon innovatívak voltak. Például egy parlamenti képviselői hálózatot dolgoztunk ki, építettünk ki, a művészeten keresztül is megpróbáltuk megszólítani az embereket, idén pedig a magánszektort próbáljuk megelérni. A magánszektor szektor kitűnő partnerünk lehet ebben az elképzelésünkben. Például vannak olyan gyógyszergyártó cégek, amelyek nem hajlandók olyan altató gyógyszereket eh, eladni, amelyeket arra használnának, hogy eh, halálbüntetést hajtsanak végre, illetve vannak ilyen kozmetikai cégek is, amelyek nem haladók forgalmazni bizonyos eh, körülmények között. Minden ügyvéd, minden újságíró, minden politikus tehet valamit, mindenki tehet, hozzáteheti a maga kis homokszemét ahhoz, hogy megszűnjön a halálbüntetés. és azt gondolom, hogy így apránként el tudjuk érni azt, amiért harcolunk. Nagyon sokan várják azt, hogy megszűnjön a halálbüntetés. Elsősorban azokra gondolok, akikre már kiszabták a halálbüntetést, és jelenleg és jelenleg halálsoron vannak, azt várják, hogy lassabban teljen az idő, ki kell állnunk emellett a férfiak és nők ellen. Az a legszerencsésebbek egy utolsó kívánságot is utolsó kívánsággal is élhetnek, egy utolsó cigarettát is elszívhatnak, és akkor következik be a szörnyűséges halálbüntetés. Vannak olyan férfiak és nők kiváló emberek, akik a halálbüntetés megszüntetésének ügyét a szívükön viselik. Vannak túlélők is, akik közül többen eljöttek a mai napra is, mai napon is, akik eh, saját bőrükön érezték azt, hogy pontosan mit jelent az, hogyha valakire kiszabják a halálbüntetést. Remélem, hogy eh, gyümölcsöző és eredményes lesz ez a tárgyalás, és remélem, hogy apránként mindannyian tudunk tenni valamit azért, hogy megszűnjön az egész világban a halálbüntetés. Thank you very much indeed, uh, ladies and gentlemen. Uh, now, uh, Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Most Ferenc pápa fog minket, fog hozzánk szólni egy videó üzenetben. Üdvözlöm a világkongresszus megszervezőit, illetve résztvevőit, amelyre ezúttal Brüsszelben kerül sor. Az emberi élet egy olyan ajándék, amit kaptunk. Ez a legfontosabb, és az első számú ajándék, amit kaptunk, ebből ered minden egyes egyéb ajándék, minden egyes egyéb jog. Meg kell védenünk az életet. a hívők úgy gondolják, hogy az embert Isten képére hozták létre. De függetlenül attól, hogy most hívőkről vagy nem hívőkről van szó, minden élet érték és az élet méltóságát mindenképpen védeni kell minden egyes esetben, kivétel nélkül. A halálbüntetés súlyosan megsérti az élethez való jogot, amivel mindenki rendelkezik. Az emberi közösségek és társadalmak gyakran szembesülnek nagyon súlyos bűncselekményekkel, amelyek, amelyek a közjavat érintik, illetve az emberek biztonságát, de ma azt gondolom, hogy más módon is el lehet érni azt, hogy valaki vezekeljen a bűneiért. Úgy gondolom, hogy például a fogvatartási módszerek egyre hatékonyabbak, egyre jobban meg tudják védeni a társadalmat a bűnözőkkel szemben. Ugyanakkor sosem lehet félretennünk azt a meggyőződésünket, hogy a bűncselekményt elkövetőknek megadjuk a, meg, a bűnhődés, a vezeklés lehetőségét. Azt gondolom, hogy nagyon pozitív jel, hogy egyre több olyan ország van, aki az éle, akik az életet választják, és elállnak a halálbüntetéstől, vagy teljes mértékben megszüntették ezt a jogrendjükben. Az egyház mindig is az életet védte, de változott az egyház véleménye a halálbüntetésről. Éppen ezért a katolikus egyház katekizmusában módosítottuk ezt a részt. Nagyon sokáig a halálbüntetésről úgy gondolkodtak, hogy ez megfelelő büntetés nagyon súlyos bűncselekményekre, vagy bűnökre, és ez megfelelő módja annak, hogy a közjót védjük. De egy ember méltósága akkor sem vészel, amikor a legszörnyebb bűncselekményt végrehajtotta. Senkitől sem lehet elvenni az életét, senkitől, senkit sem lehet megfosztani attól a lehetőségtől, hogy segítsen annak a közösségnek, amelyet esetleg korábban megbántott vagy megsértett. Az, hogy a világon ne legyen többet halálbüntetés, egy nagyon bátor elképzelés, és egyértelműen kapcsolódik ahhoz, hogy az emberi lét méltóság teljes. És azt gondolom, hogy képesek vagyunk arra, em, mi emberek, hogy a bűncselekményekkel szembeszálljunk, képesek vagyunk arra, hogy elutasítsuk a rosszat, és meg kell adni a lehetőséget az elítéltnek arra, hogy jóvá tegye a bűnét. És azt gondolom, hogy ez alkalom, kiváló alkalom arra is, hogy elgondolkodjon egy bűncselekmény elkövetője arról, hogy mit is tett, megváltoztatja az életét. Imádságaimban önökkel leszek, és nagyon gyümölcsöző munkát kívánok önöknek illetve gondolok azokra a döntéshozokra, akiknek az a felelőssége, hogy eltöröljék a halálbüntetést. Ami kezünkben van a döntés arról, hogy minden egyes ember méltóságát elismerjük. Mindent meg kell tenni azért, hogy több élet, tehát élet ne hunjon ki, és nagyon fontos az, hogy az egész társadalom érdekét vegyük figyelembe. Köszönöm. Ministers, uh, ladies and gentlemen. Miniszterek, hölgyeim és uraim, a megnyitó uh, részt egy személyes megjegyzéssel zárnám. Gyakran elnöklöm a, a um, itt a plenáris teremben az Európai Plenáris ülését, de amikor uh, ma ide beléptem az plenáris terembe, teljesen más érzésem volt sokkal erőteljesebb érzés ragadott el magával, amely kézzel fogható volt a teremben, és ez az érzés csak megerősödött bennem a nyitó beszédek kapcsán. Azok az a több száz ember, akit a korábbi századokban, nem régi századokban kivégeztek, akik bűncselekmények miatt végeztek, de voltak olyanok, akiket meggyilkoltak, megöltek, ellenzéki képviselők voltak, illetve különböző kisebbségek képviselői. Úgy érzem, hogy az ő emlékük, illetve az az érzés, amely meghatározó, eh, mindezzel kapcsolatban csak erősödött a megnyitó rész során. Nagyra értékelem azt, hogy eljöttek a mai kongresszusra, és eh, sok eh, sikert kívánok ehhez a munkához, érdekes vitákat a kongresszus során. Biztos vagyok abban, hogy van értelme a munkánknak, igazgató úr energiája is nagyon lelkesített, őt hallottam a szabályozó keretek mellett. Szükség van az ilyen lelkesítő beszédekre, tehát eh, még egyszer a, a legjobbakat kívánom önöknek, és egy csoportképet fogunk készíteni. Köszönöm.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

Thank you to the Vice President of the European Parliament. Köszönöm szépen Pavel Terecska alelnök úrnak ezt a lelkesítő beszédet, és köszönöm, hogy elnökölte a kongresszus megnyitó részét. Köszönöm szépen a miniszterek részvételét, a képviselők részvételét. Kérek mindenkit arra, hogy foglaljanak helyet, Margaret Sforcának hívnak, és abban az örömmel már részem, hogy a megnyitó rész második részét vezethetem. Néhány perc múlva kezdődik a sajtókonferencia, de a programunk folytatódik. Nagy öröm számomra, hogy ennyire tele van ez a plenáris terem, olyan sokan vannak itt van, aki nem fért ide, több mint 1500 ember vesz részt a kongresszuson itt az Európai Parlamentben, vannak olyanok, akik egy másik teremből webstreamingen keresztül követik az ülésünket. A következő vendégünk művész, van ezt a Place, író és büntetőjogi ügyész. Um, um, mai költészet egyik vezető szemmel kéten Lokett történetét mondja el. 2014-ben Oklahomában végezték ki, de valami eh, félrement, szörnyű ez a történet. Ezt a, a eh, verset eh, fordításban is olvashatják a dossziéjékban. Kérem, vessenek rá egy pillantást. Van ezt a place szeretném invitálni ide a pódiumra, aki az Európai Parlament plenáris termében egy történetet mond el. De Loket, tehát kivégezték 2014-ben a halálbüntetés alkotmányos, ez azt jelenti, hogy erre kell, hogy legyen lehetőség, hogy ez Loket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 ahogy a főképviselő asszony mondta, a halálbüntetés moratóriámra vonatkozó anyagot az ENSZ-nek bemutatta az EU. Antonio Guterres, az ENSZ főtitkára egy üzenetben köszönti a kongresszust, a határozat, általános felfüggesztést kér, nem megszüntetést. I am pleased to greet this World Congress. The death penalty has no place in the 21st century. I oppose it in all... A halálbüntetésnek nincs helye a 21. században. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy 150 évvel ezelőtt Portugália volt az egyik első ország, ahol törölték a halálbüntetést. 121 állam támogatta azt a múlt heti kezdeményezést, hogy még több ENSZ kezdeményezést, hogy minél több ország törölje el a halálbüntetést. Nagyon, nagyon kegyetlen dolog a halálbüntetés, és ne felejtjük el, hogy nem lehet kizárni azt sosem, hogy ártatlan embereket ítélnek el, ítélnek halálbüntetésre. Én mindig is folytatni fogom azt a munkámat, mely szerint megpróbálok mindenkit meggyőzni arról, hogy ne kerüljön sor több halálbüntetésre. Közösen képesek vagyunk ezt elérni, úgy gondolom. És természetesen nagyon szívesen együtt dolgozok önökkel, hogy ezt a mozgalmat előre vigyük. Köszönöm. 121 countries 121 ország támogatta az ENSZ azon határozatát, amely moratóriumot kér. Ez lenyűgöző eredmény tekintettel arra, hogy honnan indultunk. Ez az eredmény ismét csak bizonyítja azt, hogy a politikai szándék, elköteleződés mennyire fontos. Most üdvözlöm az ENSZ korábbi emberjogi biztosát és a halálbüntetés elleni mozgalom jelenlegi elnökét, Navi Pillét. Thank you for being with us, Madame Pillay. Köszönöm, hogy itt van velünk ma. Good morning, everyone. It's a great... Jó napot kívánok! Nagyon nagy megtiszteltetés a számomra, hogy a halálbüntetés elleni világkonferencia nyitó rendezvényén felszólalhatok. A halálbüntetés ellenes nemzetközi bizottság elnökeként szólok ma önökhöz, az ICDP elnökeként. Köszönöm az Európai Parlament elnökének, Antonio Tajani úrnak, hogy otthont ad ennek a rendezvénynek. Az Európai Unió és az Európai Unió külügyi főképviselője Federica Mogherini Didier Reinders külügyminiszter úr és Belgium kormányának is köszönöm, hogy részt vettek az Európai Parlamenttel együtt ennek a rendezvénynek a megszervezésében, az ICPM-mel e együtt, amely egy civil szervezet. Nagyon fontos rögtön az elején felhívni a figyelmet arra, hogy vannak itt miniszterek és ö, tisztségviselők olyan országok részéről, amelyek még mindig fenntartják a halálbüntetést. Nagyon nagy örömmel emelem ki azt is, hogy Belgium és más országok, Svájc, Norvégia, Ausztrália és Spanyolország nagyon aktív tagjai az ICDP támogató csoportjának. Tegnap az Egmont Palotában egy kísérő rendezvényen vettem részt, ahol az ICDP beli kollégáimmal együtt arról beszéltünk, hogy mi vezethet oda, hogy egy-egy ország eltörli a halálbüntetést, és hogy ezen tapasztalatokból milyen tanulságot vonhatunk le. Az ICDP belül sokszor felmerül ugyanis a kérdés, hogy hol is induljunk el, honnan kell elindulni, milyen irányba kell elindulni az eltörlés felé vezető úton. Ez a folyamat nem egyszerű, minden országban viszonylag hosszú időt ölelt fel, és mi az ICDP részéről úgy hisszük, hogy a politikai vezetés, a politikai irányítás kulcsfontosságú. Mongóliában például Abados egykori elnök, aki az ICDP-hez tartozik, és itt ül a bal oldalamon, elvezette országát az eltörlésig, és hogyan érte ezt el. Először is országa nemzetközi vállalást tett, majd az ICCPR-hoz csatlakozott, elő, aláírta annak jegyzőkönyvét. Ezt követtem a hazai joganyagban a halálbüntetésre vonatkozó részek törlése. 2017-ben törölte el Mongólia a halálbüntetést. Természetesen mindannyiunk felelőssége, hogy ne essen vissza az ország, és ne essenek vissza más országok sem. Ez egy másik fontos kérdés. Hogyan tudjuk megakadályozni, hogy egyes országok újra bevezessék a halálbüntetést? Nagyon örülök annak, hogy az ICDP egyik tagja, Franciaország korábbi külügyminisztere szintén vezető szerepet játszott halálbüntetés eltörlésében Franciaországban. Vannak más szereplők is, akik a saját hazájukban nagyon fontos szerepet játszottak. Például az én hazámban, Dél-Afrikában az alkotmánybíróság egyik ítélete hozta el a halálbüntetés végét. Ez tehát egy másik út. Mandela elnök nem népszavazást írt ki, egy olyan időszakban, amikor az apartheid végét követően egyébként is nagyon nagy zűrzavar volt az országban, inkább úgy döntött, hogy az alkotmánybíróság útján jut el a halálbüntetés eltörléséhez. A guatemalai alkotmánybíróság is nagyon fontos szerepet játszott nem régiben. 2017. novemberében hozott ítéletével gyakorlatilag eltöröltem a halálbüntetést az országban az egyszerű bűncselekményekre vonatkozólag Ruanda, Haiti, Kambodzsa, timor leszt és más országokban a polgárháború és a népírtás, melynek révén rengetegen haltak meg, szintén eljutott végül a halálbüntetés eltörléséig, és néhány eset a nemzetközi büntetőbíróságok kialakításához is eljuttatott bennünket. A civil társadalmi szervezetek, a tagállamok és a, az emberjogi főmegbízott szerepvállalásának kötők köszönhetően az ENSZ közgyűlésben 121 ország szavazta meg a halálbüntetéssel kapcsolatos általános moratóriumot a tavalyi év decemberében. Ez egy újabb lépés a halálbüntetés eltörlése felé. Nagyon fontosnak tartom, hogy az ENSZ közgyűlésben nemet mondott a többség a halálbüntetésre, illetve igent a moratóriumra. Az én kontinensemen, Afrikában is nagyon jelentős előrelépés történik, Európában úgy szintén, Belarus kivételével. Kivételt képeznek az amerikai kontinensek, illetve a Karib-tengeri régió A többi régió nagyjából megszabadult a halálbüntetéstől, de még mindig vannak előttünk kihívások. Ázsiában több milliárd ember él olyan országban, ahol a halálbüntetés lebeg a fejük fölött. Tudjuk, hogy melyek azok az országok, amelyek fenntartják a halálbüntetést és kivégzéseket hajtanak végre. Ezekben az országban, országokban több ezer embert ítéltek halálra, ezek az országok úgy hiszik, hogy van jogosultság a halálbüntetés fenntartásának, mert elriasztja az embereket a bűncselekményektől, a súlyos bűncselekményektől, de úgy tűnik itt nem értették meg, hogy az a követendő elv az igazságosság, nem pedig a bosszú. Elszent lennék, hogyha nem ismerném el az Egyiptomban végrehajtott kivégzéseket. Csak ebben a hónapban 50 embert végeztek ki, ez majd hogy nem, ennek a kongresszusnak az arcul csapása. Remélem, hogy a kongresszus során sorba, szóba kerül majd ez az ügy is. Számos abolicionista és számos ország, amely nem törli el a halálbüntetést, úgy hiszi, hogy a szuverenitás egy folytos elem. De az abolicionista országok is hasonlóképpen gondolkodnak, Sokan megpróbálnak az, ember, az emberi jogi aspektusától megszabadulni a halálbüntetésnek, és megpróbálják ezt a fajta büntetést csak is a büntetés végrehajtás világába száműzni. És vannak olyan országok, amelyek megpróbálják újra bevezetni a halálbüntetést, vagy legalábbis beszélnek erről. Új megközelítésre van szükség, új narratívákra, hogy biztosítani tudjuk, hogy a halálbüntetés globális eltörlése felé irányuló küzdelem folytatódik. Úgy tapasztaltam, és az ICDP általában úgy tapasztalta, hogy a halálbüntetés alapvetően megsérti az ember élethez való alapvető jogát, és önkényes és elsősorban a marginalizált közösségeket érinti, és mindig felmerülhet annak a lehetősége, hogy egy ártatlan szemét végeznek ki, amit annak kontextusában kell látni, hogy a halálbüntetés visszafordíthatatlan. Ez az oka annak, hogy csatlakoztam az ICDP-hez, egy olyan szervezethez, amelynek 2017 óta elnöke lehetek. És ahol fantasztikus emberek tevékenykednek a halálbüntetés eltörléséért, és elhivatottak és nagyon bátran harcolnak a halálbüntetés ellen, a saját hazájukban és a nemzetközi szintéren egyaránt. Az ICDP-t azért alapították, mert az alapítók meggyőződése volt, hogy a halálbüntetés eltörlése csak egy úgy érhető el, hogy az országok összefognak, a civil szervezetekkel, a nemzetközi kormányzati szervekkel, tehát gyakorlatilag mindenkinek össze kell fognia. Úgyhogy hiszem, hogy ennek tükrében az olyan rendezvények, mint amilyen a mai, nagyon fontosak az abolicionista mozgalom szempontjából, mert ez egyfajta platformot nyújt a, következ, a különböző szereplők számára, hogy találkozzanak egymással, azonosítsák a trendeket, új stratégiákról egyeztessenek, és új szereplőket vonjanak be. Én, mi az ICDP részéről várjuk az egyeztetéseket, szeretnénk tanulni önöktől, és sok sikert kívánok a kongresszusnak. Köszönöm. Thank you for your remarks, madam. Köszönöm szépen, eh, Pilái asszony, a megjegyzéseit valóban érezhető egy pozitív trend az eltörlést illetően, és számos vendég erről tanúskodik majd. Eh, franciául folytatom. A következő hozzászólónk eh, tiszteletére franciául beszélek. George Defang Louise Masikeva helyettesíti, aki főtitkára a Nemzetközi Frankofónia Szervezetnek, a frankofon országoknak köszönhetően sikerült számos helyen eltörölni a halálbüntetést. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, miniszterek, kedves miniszterek, tisztelt nagykövetek, tisztelt uh, képviselők, nagy megtiszteltetés számomra, hogy onakos szólhatok, és elmondhatom Luisa Musiki Vabó asszony üzenetét, aki a Frankofónia Nemzetközi Szervezetének főtitkára, az alkalomból, hogy a halálbüntetés eltörlésének 7. kongresszusát üljük most. El szeretném mondani azt, hogy nagyra értéken Belgium munkát. Köszönöm szépen a szervezést, a hetedik kongresszus megszervezését, és tisztelettel arzódom mindazon személyiségeknek, akik eleget tettek a meghívásnak, és az ügy érdekében támogatásokat fejezték ki. A közös eltökéltségünk a lábüntetés eltörlése érdekében legfőképpen arra meggyőződésre támaszkodik, hogy a legfőbb emberi jog az élethez való jog, amely elidegethetetlen. A Bamakói nyilatkozat tükrében, amelyet 2000 novemberében sikerült elfogadni, és ez a nyilatkozat a frankofon országok országait felszólította arra, hogy tartsák tiszteletben az emberi életet. A Frankofónia Nemzetközi Szervezete kíséri ezeket a tagországokat, segíti őket, a fellépéseikben a halálbüntetés eltörlése érdekében együttműködésben a frankofónia parlamenti közgyűlésével, illetve bizonyos frankofon kormányok és a civil társadalom szervezeteinek segítségével a halálbüntetés eltörlése nagyon fontos a frankofon világban jelenleg, háromnegyede a frankofon országoknak megszüntették a halálbüntetést, és az elmúlt tíz évben nyolc frankofon tagország törölte el a halálbüntetés. Más frankofon országok jelenleg eltökéltek ebben a dinamikában. Meg vagyok győződve arról, hogy a párbeszéd lehetősége itt Brüsszelben lehetővé teszi azt, hogy jobban um, uh, kísérjük ebben a, az erőfeszítésekben a tagországokat. Biztos vagyok abban, hogy az önök munkájának uh, majd gyümölcsöző uh, következtetések lesznek a végeredménye, és a frankofon világász hozzá szeretne járulni, szeretné gazdagítani a vitát Mindenkinek kitűnő munkát kívánok. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, Dafang Köszönöm szépen, hogy a Frankofónia Nemzetközi Szervezete részt vesz a mai kongresszuson. Most Florida államáról beszélünk. Amerikában a második olyan állam, ahol a legnagyobb a halálbüntetési tétek száma. Hölgyeim és uraim, üdvözölni szeretném, és meg szeretném adni a szót Aramis Ajala asszonynak, állami főügyésznek a 4. 9. floridai ügyvédi kör keretében. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy itt van velünk. Thank you very much. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, tisztelt elnökök, diplomaták, képviselők, tisztelt rendező ország, tisztelt jelenlevők, szeretnék köszönetet mondani. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ezen a kongresszuson, és megtiszteltetés az is, hogy önök előtt állhatok, az, ugyanis az életet és az emberiséget próbáljuk megvédeni. Hogyan is néz ki az igazságszolgáltatás? Mi az igazság? Hogyha becsukjuk a szemünket és elképzeljük az igazságot, akkor hogy néz az ki? Lehet, hogy egyes esetekben az igazság máshogy néz ki, de az igazság szolgáltatás célja mindig ugyanaz. A, mélt, a méltányosság, az igazságosság, és azt gondolom, hogy ez nem összeegyeztethető azzal, hogy egy olyan embert megöljünk, aki semmilyen közvetlen veszélyt nem okoz. Hogyha a gyilkosságra, vagy az emberölésre, a halálbüntetésre válasz, akkor azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem jelent méltó, méltányosságot. Hogyha valakinek elvették a szeretteit, azt nem lehet azzal kompenzálni, hogy valaki mást meggyilkolunk, megölünk. Azt gondolom, hogy ez valójában egy egész életre szóló, nagyon súlyos fájdalmat jelent az, jelent ez, hogy a halálbüntetést büntetést halul, um, hajtunk végre, és azt gondolom, hogy ezzel elveszítjük a semlegességünket. Amikor a semlegességet elveszítjük, akkor föladtuk a racionalitást, és ezért és cserébe inkább emocionális választ adunk. Az igazság nem fér össze az érzelmekkel, hogyha az érzelmek feszik át az irányítást, akkor az igazság megszűnik ilyen ilyenfajta igazságos embertelenséghez vezet. Az igazság képes sosem a halál, sosem lesz a halál. Megválasztott ügyész vagyok az Egyesült Államokban, és természetesen követem a jogszabályokat. Az államom legfelsőbb bírósága elutasította azt a keresetemet, mi szerint szeretném megszüntetni a halálbüntességet. Én én bejelentettem azt, hogy semmilyen körülmények között nem fogok halálbüntetést kérni senkinek. Én Nekem van egy meggyőződésem arról, hogy mit jelent a halálbüntetés, és mindig kiállok majd amellett, amit gondolok, tehát, hogy a halálbüntetés milyen igazságtalan. But even in following the law. A jogszabályokat tehát betartom, de a halálbüntetést a halálbüntetés ellen ki fogok állni. Én nekem nem, sok esetben nem engedett meg az, hogy mindenképpen úgy ö, olyan büntetést javasoljak, amit szeretnék, de én azt gondolom, hogy a, az összes tényt, az összes kutatást fel kell használni annak érdekében, hogy megszüntessük a halálbüntetést. A kutatás bemutat, be, megmutatta, hogy a közbiztonság szempontjából halálbüntetés semmit nem ér, senkit nem senki nem követ, senki nem azért nem követel egy bűncselekményt, mert létezik a halálbüntetés, és azt gondolom, hogy a halálbüntetés egyáltalán nem elrettentő. Hogyha belegondolunk abba, hogy egy ember halál soron mennyi időt tölt, az lehet 30 vagy 40 év, ez egyáltalán nem mondható gyors eljárásnak. Hihetetlenül nagy költségek is járulnak a halálbüntetéshez, de a döntéshozók nem maguk viselik ezeket a költségeket. A mentális egészségben is természetesen egyértelműek a hatások. Azt gondolom, hogy, az em- hogy nagyon el kell gondolkodni azon, hogy azok az emberek, akik munkájuk során szembesülnek a halálbüntetés végrehajtásával, ők milyen mentális egészségben vannak. Nem szabad nem tudomásul venni azt sem, hogy egyfajta rasszista diszkrimináció rejlik a halálbüntetésben. Azt gondolom, hogy nagyon sokszor ignoráljuk ezeket a problémákat, pedig nem szabad. Én egy olyan államból származom, ahol az, egy, ahol az egyik legmagasabb a halálbüntetések végrehajtásának száma az USA-ban. Itt az ideje annak, hogy lépjünk, hogy valamit tegyünk a halálbüntetés ellen. Amikor nem jelent fenyegetést, veszélyt egy személy, akkor hiba, súlyos hiba az, hogyha kivégezzük. Nem szabad ezt mindenféle érvekkel igazolni, ettől még nem lesz ez helyes döntés. Azt gondolom, hogy a vérszomjunk miatt tesszük ezt, és ez nagyon rosszat tesz a saját emberiességünknek. Azt gondolom, hogy az igazságosság és az igazság mellett kell letennünk a voksot, bátran kell kiállnunk. Nincs választásunk, csak az, hogy összefogjunk és mindent megtegyünk a halálbüntetésre. Thank you, Miss Ayala, for your courageous position. Köszönöm Ayala asszonynak ezt a nagyon bátor állásfoglalást. Nagyon erőteljes volt ez a beszéd, remélem, hogy nagyon, reméljük, hogy egyre több ügyész követi majd a példáját. Most a zongora mellé állok, lehet, hogy felmerül a kérdésünk, hogy miért van itt az Európai Parlamentben egy zongora. Ennek van oka, a következő vendégünk nagy belga sztár, több mint 50 ezer ember érkezett egy olyan koncertre, amit eh, ő tartott, tavaly adta ki az első az első eh, nagy lemezét, amiből rögtön eh, platina lemez lesz, Tiff Barrow következik. Thank you, Tiff, for being with us. Köszönöm, Tiff, hogy el tudtál jönni. Az Absence című dalat, dalt fogja előadni Tiff. Michel Berzsé ennek a dalnak az eredeti szerzője. Köszönjük, Tiff, hogy el tudtál jönni. és helyzethez. 144 ország törölte el, jogilag vagy a gyakorlatban a halálbüntetést, azonban a globális lakosság 60%-a még mindig olyan jogi rendszerben él, amelynek része a halálbüntetés. Most eszmecsere következik néhány miniszterrel, aki elfogadta a meghívásunkat. Az Európai Parlament alelnöke ugyanis az elején elmondta, hogy azért vagyunk itt, hogy megosztjuk egymással a tapasztalatainkat. Talata Atukorele asszonyt szeretném most megkérni, hogy fáradjon ide, aki Sri Lankában az igazságügyi rendszer és a börtönreform minisztere. La République du Congo. Bienvenue. Illetve a képviselvén Jean-Claude Gakosso külügyminisztert, továbbá igaz, csek, csek szakó igazságügyminisztert német képviseletében és Burkina Faszót képviselvén beszólé Renó Bagoró miniszter urat, illetve um, Abakur Tambadó um, miniszter urat Gambiából, valamint Ayudzsár, Mohamed Ayudzsár igazságügyi minisztert Kongóból, valamint Jimet Arabi miniszter urat a, a Csádi köztársaságból. For accepting our invitation here in the seven... Köszönöm szépen a minisztereknek, hogy elfogadták a hetedik halálbüntetés elleni világkongresszusra szóló meghívásunkat. Etukarale asszonyhoz szólnék most, aki Sri Lankában igazságügyminiszter és a börtönreformok minisztere. Köszönöm szépen, hogy itt van miniszterasszony. Brüsszelben. A sri lankai nemzetközi sajtóban azt olvashatjuk, hogy Sri Lanka esetleg újra bevezetheti a halál, újra a halálbüntetést több mint 40 éves moratóriumot követően. Mi a helyzet az önök országában? guests of the panel, ladies and gentlemen. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim, nagy öröm, hogy a belga, a norvég, a svájci kormány és az Európai Unió e nagyon fontos kongresszusára meghívást kaphattam. A halálbüntetéssel kapcsolatos moratórium továbbra is érvényben van Sri Lankában. Az ENSZ közgyűlésének 73. az ENSZ 73. közgyűlése alkalmával Sri Lanka megszavazta december, 2018. decemberében a halálbüntetés moratóriumára vonatkozó határozatot, ugyanúgy, ahogy 2000 2008-ban, 2016-ban is támogatta ezt a mozgalmat. A kormány egy bizottságot állított fel, amely megvizsgálja, hogy mely esetekben lehet a büntetéseket enyhíteni, mely esetekben lehet a halálbüntetéseket felfüggeszteni, illetve a szabadságvesztéssel járó büntetéseket enyhíteni. Reméljük, hogy a nemzetközi partnereink megértik, hogy Sri Lanka nagyon nehéz, nagy nehézségekkel küzd a kábítószerek területén a sri lankai vezetés ennek a problémának a megoldását mm, a lehető legnagyobb nemzeti prioritásként kezeli. A bűnözés elleni küzdelemben előrelépésre van szükség, nem csak Sri Lankán, hanem a világ összes többi részén is. Csak is a nemzetközi segítséggel tudjuk legyőzni a kábítószer kartelleket és az egyéb hasonló bűncselekményeket felszólítottuk az összes partnerünket, beleértve az EU-s partnereinket is, hogy segítsenek nekünk a kábítószer probléma kezelésében, valamint azon szervezett bűnözői csoportok elleni küzdelemben is segítsenek bennünket, amelyek megakadályozzák, hogy bűncselekménymentes, biztonságos körülmények között élhessenek a lakosaink. Az Európai Unió sokat segített Sri Lanka gazdasági fejlődésében, a kormányunk technikai segítségnyújtást kér Sri Lanka száma, számára, hogy a bűnöldözői szerveink kapacitásait növelni tudjuk, és ezáltal orvosolni tudjuk ezt a súlyos problémát. Köszönöm. We really hope that you will receive... Reméljük, hogy már itt a mai rendezvényen sikerül némi iránymutatást adnunk. Jean-Claude Cagosso. Most Jean-Claude Cagosso úrhoz fordulok, ön külügyminisztere a kongói köztársaságnak. A kongói köztársaság 2015-ben törölt el alkotmányában a halálbüntetés. Az önök országa a második jegyzőkönyvet ratifikálja, Parancsoljon öné a szó. Hölgyeim és uraim, miniszterek, kedves kollégák, tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt nagykövetek, a Kongói Köztársaságban az alkotmány, amelyet 2015-ben népszavazással fogadtunk el, megszüntette a halálbüntetést. Jelenleg az én országom esetében arról van szó, hogy ezen a hosszú úton tovább szeretnünk lépni, amely a, elismeri az élethez való jogot, mint ma e, reggel ez elhangzott, a e, emberi jogok e, univerzális nyilatko- általános nyilatkozatának harmadik cikkére felhívja a figyelmet. A hetedik kongresszus pedig megismételte az eltökéltséget az én országom esetében, amely a halálbüntetés megszüntetésének visszafordíthatatlanságára vonatkozik. Itt egy jogi korpuszról is szó van, illetve a kormányok magatartásának megváltoztatásával. Regionális szinten ugyanaz az eltökéltség jellemzi a kongói köztársaságot, amelyet az afrikai Unióban is érzékelhető a halálbüntetés eltörlésével kapcsolatban. Nemzetközi szinten az én országom 2007 óta, decemberre óta az összes ENSZ határozatról szavazott pozitív módon, amelynek célja egy moratórium létrehozása, a halálbüntetés alkalmazását, illetően az országom a maratonomra vonatkozó határozatot 2008 és 2014 között kísérte vége. Hölgyeim és uraim, a második jegyzőkönyv ratifikációja, amelynek eh, a nemzetközi szerződés szempontjából hatása van polgárjogi és politikai szinten is. Ez egy hosszú távú küzdelem, amelynek célja az élethez való jog érvényesítése végső szakítás a bosszú jogával, a fogadfogett szemet személyér elve értelmében a legalantasabb ösztöneinkhez vezet vissza állati ösztönökhöz. Október 1982. októberében az én országomban került sor az utolsó halál büntetés végrehajtására egy olyan személy esetében, aki gyilkosságot követett el. Ez az eltörlő voluntarista politika, az országom elnöke, Denis Sassou Engesz szemmel is egy fontos küzdelem az alkotmány megváltoztatása. 33 év telt el azóta, azóta az én országom soha nem tért vissza a halálbüntetéshez. A moratóriumnak a célja az volt, hogy meggyőzte az állampolgárok nagy részét arról, hogy a halálbüntetés szükségtelen, Ez pedig úgymond kanonizálásra is került. Az alkotmány 2015. október 15-i elfogadásával, amely alkotmány úgymond avantgardista, egy olyan alkotmány, amely eltörlő, abonicionista, és az országomban egy új korszakot nyitott. Végül pedig, hölgyeim és uraim, egyik előttem szóló, említette Robert Badinter nevét, emlékszem, 1981. szeptember 17-én a a francia nemzetgyűlés előtt szólalt fel, azt mondta, hogy akik abban hisznek, hogy a halálbüntetésnek elrettentő jellege van, félre ismerik a, a, az ember voltát. Nem lehet megszüntetni a, a, a, azt a törekvést, hogy valaki másokat öljön meg halálbüntetéssel. Nagyon fontos ezekről a mérható szavakról elgondolkodni, amelyet ilyen nagy bölcsesség támaszt alá. Köszönöm szépen. Merci, monsieur Kagoszó. Köszönöm szépen Kagoszó úrnak, köszönöm, hogy a szemed szemért elv ellen föllép. A következő vendégünk nem lehet itt személyesen, az ünnepség végén ugyanakkor meg fogunk hallgatni egy videózenetet. Sekszakó urat üdvözlöm a gineai igazságügyi minisztert. 2016-ban törölték a Gineában a halálbüntetést, és az ENSZ moratóriumáról hallottunk, akkor a szavazáson Guinea tartózkodott. A tizedik kiegészítő jegyzőkönyv aláírásán, illetve ratifikálásán gondolkodik jelenleg Guinea. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Merci, madame. Euh, excellence. Euh, tisztelt előadók, tisztelt hölgyeim és uraim! Először is szeretnék köszönetet mondani a lehetőségért, hogy eh, Gíniát és Gínia is elmondhatja a álláspontját, illetve hogy mit gondol a halálbüntetés eltörlé- eltörléséről. Gíniának van egy különleges munkamódszere. Formálisan nem töröltük el halálbüntetést, de 2016 áprilisában megváltozott az új az új, megváltozott egy, a büntető törvénykönyv, és az új büntető törvénykönyvben már nem került bele a halálbüntetés. Egyértelmű, hogy a világon a többség a halálbüntetés a világon a többség a halálbüntetés ellen van, és egyértelmű az is, hogy az erőszakon nem segít a halálbüntetés, és ezzel a módszerre jártunk el, ugyanis úgy gondoltuk, hogy ez a legmegfelelőbb a hazánkban. Az elsőfokú bíróság így eh, már új alapon tudja a különböző bűnügyeket tárgyalni. Nagyon komoly ér volt ez a hazámban a parlamenti képviselők számára. Elég nagy a vélemény sokféleség nálunk a parlamentben, de mégis egyöntetően megszavazták ezt az új, új büntető törvénykönyvet. Azt gondolom, hogy ez elég innovatív megoldás, és ez a változás sok egyéb változást eredményezett. Egy de facto moratórium ból indultunk el. Egyébként 2002-ben volt az utolsó halálbüntetés végrehajtás Gineában, tehát volt egy de facto moratórium 2016-ig, és 2016 áprilisában az új büntető törvénykönyvben már nem szerepel a halálbüntetés. Nyilvánvalóan azon személyek esetében, akiket már elítéltek addigra a halálbüntetésre, az ő esetükben megváltoztatták ezeket a büntetéseket. Miért tettük ezt? Nagyon fontos az, hogy minden egyes ország sajátságait figyelembe vegyük. Egyértelműen ez egy olyan lépés a halálbüntetés eltörlése felé, amit nem lehet megsemmisíteni fontosnak tartom azt, hogy a lakosság és a döntéshozók egyszerre, együttesen döntsenek arról, hogy hogyan járnak el. Mi tehát ezt a módszert választottuk, először egy de facto moratóriumot vezetünk be, ez 15 évig tart, tartott, és utána pedig eltűnt a büntető törvénykönyvből a, haló, a halálbüntetés. Tehát egy de jure moratóriumá változott ez át. Végezetül még egy utolsó gondolat. Tudom, hogy többen voltak Abidjanban. Van egy négy emeletes épületünk. A földszinten vannak azok az országok, ahol halálbüntetést végre is hajtják. Itt vannak nagy ország, nagy demokratikus országok, melyeket nem fogok most felsorolni, de tudják, miről van szó. Az első emeletem van a de facto moratóriumot gyakorlók, Guineás ide tartozott 2016-ig. A bírók ki tudtak adni halálbüntetést, de kivégzéseket nem hajtottak végre, és halálsoron voltak az elítéltek. tehát alapvetően bármelyik nap ki lehetett volna őket végezni, ez egy eléggé veszélyes dolog volt. A második emeleten de jure moratórium, ez azt jelenti, hogy az alap jogszabályokban nem szerepel már a halálbüntetés. Ez azt jelenti, hogy, a, hogy nem lehet senkit elítélni, halál, nem lehet senkit halálra ítélni, viszont Elképzelhető az, hogy például 30 éves börtönbüntetésre ítélik őket. Az ezt követő, az ennél magasabb emelet pedig a teljes megszüntetése a halálbüntetésnek. Egész egyszerűen megszüntetik a halálbüntetést. A különbség a második és a harmadik emelet között szerintem nem túlságosan nagy. De elkerülhetetlen, hogy a második emeleten lévők előbb-utóbb eljussanak a harmadik emeletre. Ezt a metaforát szerettem volna önökkel megosztani. És úgy gondolom, hogy ugye nagyon fontos az, hogy a képviselők ezt a kérdést felkarolják, a képviselők nálunk elmondták azt, hogy nem lehet a jogszabályokban bent tartani a halálbüntetést, és úgy látom, hogy egyértelmű megnyugvás van most hazámban. Úgyhogy én reménykedem abban, hogy mi hamarabb megszületik az a jogszabály, amely eltörli végleg a halálbüntetést. A ginai kormány kész arra, hogy a második jegyzőkönyvet aláírja a polgári és a polgári jogok és politikai jogok témájában. Köszönöm. Köszönöm szépen, ez nagyon jó hír, és köszönöm, hogy elmagyarázta, hogy pontosan hogyan reformálták meg a büntető törvénykönyvet. Nyilvánvaló, hogy az összes ország sajátosságait figyelembe kell venni. Önöknél ez így történt. Most pedig Burkina Faso következik. Burkina Faso a BTK-ból 2018-ban törölte el a halálbüntetést, ezért csak gratulálni tudok, Bakoró úr következik. Cependant, votre engagement ne s'arrête pas. De azt hiszem, hogy ennél többre hivatottak. Kérem mondja el, hogy miről van szó. Mesdames et messieurs les ministres. Tisztelt miniszterek, szélszép parlamenti képviselők, tisztelt civil társadalmi képviselők, a delegációm nevében köszönetet szeretnék mondani a belga királyságnak, az Európai Parlamentnek és az LCPM-nek, hogy meghívták Burkina Faszot erre a nagyon fontos mert Az én országom nagyon örül annak, hogy ezen a világkongresszuson részt vehet, és a résztvevőkkel együtt megoszthatja tapasztalatait a halálbüntetés megszüntetésével kapcsolatban. Fontos számomra beszélni arról, hogy a halálbüntetés megszüntetése Burkina Faso-ban fennmaradt, még akkor is, hogy ez az út nagyon rögös volt és nehéz, és a közélemény támogatta ezt az elképzelést. Ennek a dinamikának az volt a jellemzője, hogy a burkinai közhatóságok és a, nem, és a civil szervezetek, nemzetközi regionális szervezetek meg szerették volna védeni az élethez való jogot. Tehát egy fel, felkeltő kampány intust, és ennek következtében az alkotmányt megváltoztattuk. Demokratikus állammá váltunk, ez az eltökéltség, a eltökéltség a ratifikációban is megmutatkozott, nagyon fontos az élethez való jog megvédése. Burkina Faso a halálbüntetése kapcsolatos összes moratóriumot ratifikálta, nemzetközi eltökéltségünk és erőveszetéseinkhez igazodik ez az erőfeszítés. Éppen ezért a Burkina Faso politikai intézmények továbbra is konzultációkat, eh, figyelmfelkedési kampányt folytattak az összes szocioprofessionális rétegben, az emberi jogok megvédése érdekében, és a jogrendszer, belső jogrendszerből eh, el szerettük volna tüntetni halálbüntetést. 2014-ben két törvényt fogadtunk el a gyermekek jogairól, illetve a kínzással kapcsolatos kínzás megszüntetésére szóló határozat. 2015-ben a biztonság védelme értekében a média érdeklődése mellett Ezt az alkotmányt sikerült már márciusban elfogadni. A nemzeti vita bizonyos szociális változásokat is hozott a szubszaharai térségben. A figyelmfélgetési kampány ellenére, illetve civil társadalom szervezetel történő küzdelemnek megfelelően nem sikerült konszenzusra jutni Nincsen konszenzus a halálbüntetés megszüntetését illetően. A kormány éppen ezért úgy döntött, hogy elhelyezi az országunkat az abolicionista térképen. Ez a miniszterek tanácsának erőfeszítéséhez kapcsolódott a büntető törvénykönyv megváltoztatását illetően. Hölgyeim és uraim, a halálbüntetés megszüntetése Burkina Faso 2018. március, március 31-e óta létezik, és a közhatóságok ehhez csatlakoztak illetve a civil társadalom is ezért küzd, küzdött. Ez a végső fegyver, és erről meg vagyunk győződve, és ezzel szeretném befejezni az olyan országokat, ahol létezik a halálbüntetés, hogy tegyenek tanúbizonságot erről a politikai akaratról, és szüntessék meg a halálbüntetést univerzális módon. Köszönöm. Merci, Monsieur Bavro. Köszönöm szépen, Bavro úr. Köszönöm ezt a felhívást, és köszönöm, hogy beszámolt a reformálásáról, a alkotmány reformálásáról. A szeretném. Szeretnék köszönetet mondani az, ig- az igazságügyminisztereknek. minisztereknek. Gambia Gambia The death penalty as a first step towards... Gambiában megtették az első lépéseket a halálbüntetés eltörlése felé vezető úton. A kérdés az, hogy mikor tesznek eleget Gambia nemzetközi szerep vállalásainak. Köszönöm szépen, excellenciás urak, hölgyek, kedves vendégek! 1993-ban eltörölték, eltöröltük Gambiában a halálbüntetést, majd a 94-es államcsínyt követően 95-ben újra bevezettük. Akkor a katonai vezetés újra bevezette a halálbüntetést, azzal az indoklással, hogy a halálbüntetés eltörlése óta megnőtt a gyilkosságok száma és a súlyos bűncselekmények száma, és hogyha ezzel nem teszünk valamit hatékonyan, akkor a rend össze fog omlani az országban. Itt az idézet vége. Semmi nem bizonyította, nem volt erre ilyen empirikus bizonyíték annak idején. Sokan úgy gondolták már akkor is, hogy ez csak kifogás a halálbüntetés újbóli bevezetésére. Emellett a gyilkosságokat valószínűleg a katonai hunta számára, számlájára írhatták. A az alkotmányunk az élethez való jogot lefekteti, ugyanakkor azonban a halálbüntetést is fenntartja, mint egy lehetséges büntetést bizonyos bűncselekmények esetében. Tíz évvel az alkotmány életbe lépése után azonban előírja a halálbüntetés fenntartásának szükség, szükségességének vizsgálatát, erre azonban soha nem került sor. A halálbüntetés továbbra is fennmarad opcióként, de 2013. augusztusáig nem végeztek halál, halálbüntetést, amikor kilenc fogvatartottat végeztek ki, sokak szerint megsértve ezzel, megsértve az eljárási szabályokat. 2016-ban Gambiában moratóriumot vezettek be a halálbüntetésre, és az összes halálbüntetést azóta életfogytig tartó fogvatartásra változtatták. 2017-ben Gambia aláírta a halálbüntetésre vonatkozó megállapodás második jegyzőkönyvét. Ugyanakkor Gambiában a halálbüntetés alkotmányos kérdés, és teljes eltörléséhez alkotmánymódosításra lenne szükség. Jelen pillanatban a alk- ö, alkotmányos vizsgálat, alkotmányvizsgálat zajlik Gambiában, és a halálbüntetés a nyilvános konzultációk során rengeteg vihart kavart. Szeretném önöket biztosítani arról, hogy Gambia új kormánya egyhangulag támogatja a halálbüntetés teljes eltörlését az országban. Köszönöm. Thanks, Minister. When it comes to the abolition... Köszönjük szépen. Ami a halálbüntetés eltörlését illeti, a kormányok álláspontja nagyon fontos a nyilvánosság véleményének alakításában. Úgyhogy reméljük, hogy hamarosan valóban eltörlik a halálbüntetés Gambiában. A mai napon itt van a körünkben Mohamed Aouzsar úr, marokkai Igazságügyi Miniszter. tudom, hogy a marokkói alkotmányban benne van az élethez való jog, és úgy tűnik, hogy Marokkó kész arra, hogy eltörölje a halálbüntetést. Mi lesz a következő etap, és mire? Miben reménykedhetünk, mikor számíthatunk áttörő eredményre? Köszönöm szépen! Először is szeretném megköszönni a meghívást. és nagyon meg vagyok hatódva, hogy a tisztelt hallgatósághoz szólhatok, és elmondhatom azt, hogy hatodik Mohamed, marokkói uralkodó és kormánya hogyan vélekedik erről a kérdésről. Teljes mértékben, tiszteletben tar- tartjuk az emberi jogokat. Ahogy ön is említette, új alkotmány született Marokkóban, és ebben szerepel az élethez való jog. A 20. cikk kimondja, hogy az élethez való jog az első joga mindenkinek, és a jog védi ezt a jogot. important pour nous, c'est une grande garantie aussi de notre... Számunkra nagyon fontos ez az elkötelezettség, és természetesen szívesen veszünk részt az ilyen típusú kongresszusokban. Nem hajtottak végre kivégzést 93 óta Marokkóban, és semmilyen kivégzést nem fognak engedélyezni Marokkóban soha többé. Ez tehát a stratégiánk, a halálbüntetést nem alkalmazzuk. Jelenleg egy közvita folyik erről a kérdésről Marokkóban és el kell mondanom azt is, hogy egy elég konzervatív tendencia érte el Marokkót, a marokkói társadalmat. Fontosnak tartjuk, hogy demokratikusan hozzuk meg a döntéseinket. Tehát folyik a vita, a közvita, és a stratégiánk a jogalkotási korlátozás. Van egy új BTK tervezetünk, jelenleg ezt tárgyalja a marokkói parlament. Ez, ez azt jelenti, hogy csak emberiség elleni bűncselekmények, háborús bűncselekmények, és körülbelül olyan 30 bűncselekmény körére lenne, lehetne kiszabható a halálbüntetés. Én az én számomra nagyon fontos ez az elv, és ahogy ezt Pilály asszonynak elmondtam, én nagyon optimista vagyok, hogy Marokkó előbb-utóbb eljut majd a teljes betiltásig. 40 éve folyik ez a közvita gyakorlatilag Marokkóban, és lassan haladunk, fokozatos az előrelépés, a civil társadalom dinamizmusával és erre az újon, ezzel a megújuló közvita érdeklődéssel azt gondolom, hogy eh, előbb-utóbb eljutunk majd ide. Meggyőződésem, hogy Marokkó képes arra, hogy előbb-utóbb jó híreket jelentsen be. Tehát optimista a végszó, és a marokkói civil társadalmat szeretném éltetni, nagyon sok nagyon sok jogszabály származik a marokkói civil társadalomtól, onnan kaptuk az ihletést, és remélem, hogy a nemes cél, nemes célt együttesen el tudjuk majd érni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lauzsar úr. Köszönöm, hogy ismételten utalt a civil társadalom szerepére támogatjuk Önöket, és nagyon örülünk annak, hogy nem alkalmazzák a halálbüntetést Marokkóban. Szeretnék most az összes miniszternek köszönetet mondani. Köszönöm, hogy egyfajta körültekintést kap, vagy áttekintést kaphatunk arról, hogy mi a helyzet az országainkban. Valójában mit jelent az, hogy valaki halálsoron van? Milyen, élet, milyen az élete a azoknak, akiket halálbüntetésre ítéltek, illetve egyáltalán van-e valamiféle együttműködő, valamiféle kapcsolata a családdal. Egy olyan embert fogunk meghallgatni, aki 20 évig élt halálsoron egy olyan bűncselekményért, amit nem ő követett el. Festeni kezdett a halálsoron, és a halálsor magányát ezzel próbálta meg feloldani. Az egyik festményét láthatjuk most, amit külön nekünk festett. good afternoon, everybody. Uh, I want to... Uh, Üdvözlök mindenkit. Azt szeretném először is elmondani, mennyire hálás vagyok, hogy megrendezték ezt az eseményt. Nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek. Gyakorlatilag csodaszámba megy, hogy itt lehetek egyáltalán. 28 évet törtöttem börtönben, ebből 20 évet Tennessee-ben halálsoron. Ez egy olyan állam, amelyben nem is jártam soha korábban, amíg nem állítottak bíróság elé egy olyan bűncselekményét, amelyet nem követtem el. Akik ismernek, azok tudták a kezdetektől fogva, hogy ez egy koholt vádak alapján zajló bírósági eljárás volt. Valószínűleg mindenki tudja, hogy a halálbüntetés, mint olyan, a civilizációnkkal egyidős. Amikor halálsoron voltam, nem igazán érdekelt a művészet korábban, a művészet, amely az emberi civilizációval egyidős, de a halál soron elkezdtem a művészettel foglalkozni, és gyakorlatilag az életemet mentette meg. Körülbelül egy ekkora cellában ültem, napi 23 órán keresztül láncra verve, mint valami szörnyeteg, és ilyen körülmények között nagyon nehéz volt nem elveszíteni a reményt. Ezt a festményt konkrétan erre a rendezvényre festettem meg. Egy egy villamosszékben ülő szemét ábrázol, ezzel akartam érzékeltetni, hogy mi is az, ami történik. Fontos, hogy beszéljünk erről az igazságtalanságról, amely világszerte sajnos még mindig gyakorlat, többek között az USA-ban is. Oszlóban is jelen voltam a hatodik világkongresszuson, és emlékszem, hogy az ünnepség végén kivonultunk az utcára, festékbe mártottuk a kezünket, és így hagytunk nyomot magunk után. Ez egy nagyon nagy élmény volt a számomra, mert mi, akik harcolunk a halálbüntetés ellen, rajta kell, hogy tartsuk a kezünket ezen az ügyön. És ez ezt jelképezte. Mert még egyszer elmondom, nem lennék itt, hogyha a halálbüntetés elől nem menekültem volna meg. A művészet adott nekem reményt, és adott az életemnek értelmet, az értelmetlenség és a reménytelenséggel szembenézve is. Hogyan találtam rá a művészetre? A halálsoron találkoztam egy művésszel, akit később ki is végeztek, és megkértem őt, hogy készítsen rólam egy portrét, amit elküldhetek az édesanyámnak. Amikor befejezte, egyáltalán nem találtam úgy, hogy hasonlítana rám, és ott ültem, és arra gondoltam, hogy hát én magam jobb munkát végeztem volna, és megtarthattam volna a pénzt. De sajnálatos módon édesanyám soha nem láthatta ezt a festményt, két éve ültem akkor börtönben. Édesanyám egy autóbalesetben veszítette életét. Nagyon nehéz erről beszélni, mindig elragadnak az érzelmek. Yeah. Yeah, I get, it, I get emotional when I think about it, but... Mindig nagyon elérzékenyülök, amikor erre gondolok. Hogyha az ember börtönben ül, akkor semmiféle ellenőrzése nincs a körülményei fölött. És a legrosszabb, amikor oda jön az emberhez valaki, és azt mondja, hogy hát haza kell telefonálnod, mert az ember tudja, hogyha ez történik, akkor biztos, hogy ért valakit otthon valami szörnyűség. És amikor a cellámba jöttek, és azt mondták, hogy most kivisznek a cellából, hogy hazatelefonáljak, és egész idő alatt azon gondolkodtam, hogy mit mond majd nekem édesanyám a telefonban, hogy mi történt odahaza. De amikor leértem a telefonhoz, a testvérem volt az, a nővérem volt az, aki elmondta nekem azt, hogy mi történt az édesanyámmal. Először fel sem fogtam, hogy mi történt, de néhány másodperc után megértettem, hogy mi a helyzet, majd a következő három napot sírással és alvással töltöttem, megpróbáltam elmenekülni a valóság elől. Nem tudtam felkelni, és nem is akartam fel, felkelni, de édesanyámat láttam három nap elteltével a szemem előtt, aki azt mondta nekem, hogy keljek fel, akkor rádöbbentem a valóságra. Ott ültem a cellámban, egy parányi cellában, és rápillantottam a képre, amelyet el akartam küldeni édesanyámnak, és akkor döbbentem rá, hogy művészettel akarok foglalkozni. Eszembe jutott az, hogy korábban arra gondoltam, hogy én magam jobban megfestettem volna ezt a portrét. Így talált rám a művészet, és a művészet tette lehetővé számomra, hogy újra szabad emberré legyek. És a művészet hozta közelebb hozzám az embertársaimat is, mert így tudhattak meg többet a helyzetemről. A művészet szó szerint megmentette az életemet, mert az emberek ket rádöbbentette a művészetem arra, hogy ártatlanul ülök börtönben. Nem csak a családom, és azok, akik mindig is támogattak, nem csak ők értettek meg többet a művészetem által rólam, hanem mások is. Két, legalább két emberről tudok, aki szintén ártatlanul ült velem együtt a halálsoron. És biztos vagyok abban is, hogy a helyzet most sem más. Mert azok a rendőrök, azok az ügyészek, akik ebbe a helyzetbe hoztak engem, ugyanezek az emberek ma is ott vannak a posztjukon. Tényszerűen tud, tudható volt, hogy ugyanazok a, hogy ugyanazok a rendőrök és ügyészek ártatlanul ítéltek el másokat is. Legalább két emberről tudok, akik ugyanolyan helyzetbe kerültek, mint én. Olyan csodálatos lehetőségek találtak meg engem, amióta kikerültem a börtönből. Utazom hazámban és hazámon kívül is, és tudom, hogy mennyire fontos ez a fellépés, mennyire fontos az, hogy megpróbáljuk az embereket meggyőzni különböző ügyekben. Állandóan dolgozom gyermekekkel, fiatalokkal is, a művészet kapcsán, és ez nagyon fontos. Az USA-ban az emberek őket bebörtönözni. Egyébként egy hatalmas üzlet, nem tudom, hogy mennyit tudnak erről. Én úgy tekintek magamra, mint egy művészre. Művész voltam, mielőtt börtönbe kerültem, csak nem volt lehetőségem kibontakozni, kibontakoztatni magamban ezt a tehetséget. Nem csak az a fontos éppen ezért, hogy tisztában legyünk, milyen rendszer működik körülöttünk, mert még egyszer mondom, több száz milliárd dolláros üzlet az USA-ban a börtönök működtetése, és elsősorban a színes bőrűeket érinti ez a probléma az USA-ban. Nagyon nagyra tartom ezt a lehetőséget itt, hogy beszélhetek mindenről, mert hát a szabadulásom után nyugodtan hazamehettem volna, és megpróbálhattam volna elfelejteni ezt az egészet. De én a kezdetektől fogva elhatároztam, hogy amint kikerülök a börtönből, hallatni fogom a hangomat. You know, it was, it was people like... Olyan emberek, mint önök, olyan emberek adtak nekem reményt. Tudtam, hogy harcolnak érte még akkor is, hogyha nem ismernek. És azt is tudtam, hogy ha elesünk az életben, elbukunk, akkor újra fel kell állni, nem csak magunkért, hanem másokért is, mert ez felelősséggel is jár. Fontos elmondanunk mindenkinek, hogyha elbuknak, és utána felállnak, és reményt tudnak adni másoknak, akkor bármi lehetséges. Bár csak lehetne ezt az egészet valahogy kézenfoghatóvá tenni, és közvetlenül átadni azoknak, akiknek közvetlenül szükségük van rá. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, köszönöm szépen a munkájukat, folytatnunk kell a harcot. Folytatnunk kell a harcot. Köszönöm. Köszönöm. Thank you, Nduma, for sharing your personal Köszönjük szépen, hogy a személyes történetét, zemeit megosztotta velünk. Remélhetőleg meg tudjuk váltani, változtatni a rendszer. Marokkóban nagyon sokan tüntetnek a halál büntetés eltörése mellett 1913-ban volt az utolsó halálbüntetés, és köszöntöm a miniszterasszonyt. Comme c'est difficile de prendre la parole. Nagyon nehéz szólni ilyen erőteljes vallomás után. És ez a saját csatánkhoz még több bátorságot ad öt kontinens e, e, hiszen az eltörlését küzdők, tisztelt képviselők, tisztelt miniszterek, 115 ország vesz részt ezen a hetedik kongresszuson, amelyet itt Brüsszelben, az európai fővárosban szerveztek, illetve ma a halálbüntetés eltörlésének fővárosa is Brüsszel, mindez igen szimbolikus. Köszönetet szeretnék mondani a szervezőknek, illetve a kongresszus védőinek, az ECPM-nek, a főigazgatóinak, Refersen Ulazánnak, Nikola Perónak, és a szervezőknek, a halálbüntetés eltörése elleni világszövetség tagjainak köszönöm és gratulálni szeretnék az ECPM-nek az összes kezdeményezését ebben a témában. Afrikában és Marokkóban nagyon sokan tettek az, annak érdekében, hogy közös célunkat elérjük, mégpedig a halálbüntetés eh, megszűnjön, mint barbár büntetés forma, ezt eh, Viktor Hugo is így írta le. Eh, a halálbüntetés egy inhumános büntetés forma, nagyon fontos ez a küzdelem, hiszen a történelemben ennek számos háttere van. A humanisták az, az emberi méltóságra, az eh, élethez való jogra támaszkodtak, és ahogy a tanúvallomások, eh, a tanulások is eh, erőltetek tanúbizonyságot. A hetedik kongresszus felhívja a figyelmet arra, hogy az igazság, nem igazságos, diszkriminatív barbárbüntetés formáról van szó. Az egész világon nagyon fontos stratégiát eh, eh, kialakítani érdekében, hogy a történelmi kerekeit felgyorsítsuk az eltörlést illetően. Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy hozzájárulhattam ahhoz a participatív eh, folyamathoz, amely az ECPM javaslatai és a Világszövetség javaslatai alapján erre támaszkodtak. Több kontinens képviselnek ezek a résztvevők. Gratulálok a munkájukhoz, kitűnő volt az együttműködés, a koordináció, amelyet Szeina Bobenga asszony vezetett az összes csapatnak, és a tudományos tanácsnak is köszönetet szeretnék mondani. Számos um, fizikai találkozóra és Skype-on történő találkozóra került szor, Ezeket most nem tudom itt pontról pontra bemutatni. A cél az volt, hogy azokat az ágazatokat bővítsük, amelyek bekapcsolódtak az eltörlés melletti küzdelembe. Első alkalommal foglalkozik egy világkongresszus ezekkel az ágazatokkal. Nagyon gyakran um, a patriarchális rendszerek uh, süket füleket mutatnak a nők által, a nők által elszenvedett erőszak különböző formáinak, az elnyomásnak, a családon belüli erőszaknak. Vannak olyan nők, de férfiak is, akiket halálra uh, ítélnek a vallás jegyében, a vallási tradicionális vezetőket is be kell kapcsolni ebbe a küzdelembe, azért, hogy a pacifista, humanista, az életet tiszteletben tartó mozgalmakhoz csatlakozni tudjanak. Az elítéltek családjai, a gyermekek nagyon súlyosan szenvednek, és nagyon fontos kitérni azokra a személyekre, akiket a halálbüntetés kiróvása vagy végrehajtása nagyon közelről érint. Kedves kongresszuson résztvevők, három évtizedet ölték el a halálbüntetés Marokkóban. Büszke vagyok, hogy ennek az afrikai országnak a képviselő vagyok. 2017-ben az Afrikai Unióhoz csatlakozott Marokkó, illetve részt vett az Addis Abebai csúcsalálkozón. Az afrikai országok 42 országról van szó, 4 ötödéről az afrikai országnak, akik tagjai az Afrikai Uniónak az országunkban, a, az emberi jogok melletti küzdelmet évtizedek óta biztosítjuk, beleértve az alapvető jogokat, az élethez való jogot, amely a marokkói alkotmány 28-as cikkében is szerepel. A demokratikus előrelépés, amely 2013-ban indult el, egy parlamenti hálózat egy parlamenti kép kezdeményezés keretében. Nagyon fontos a parlamenti képviselők szerepe, mint jogalkotók szerepe, abban tekintetben, hogy a nemzetek szuverenitását képviselik. Kezdeményezésünk sikeres volt a marokkói koalíció keretében. Abdelhin Zsemei úrnak gratulálok. Az ECPM segítségéért köszönetet szeretnék mondani. 240 képviselő csatlakozott ehhez a platformhoz. Számos szem, szemináriumot, kongresszus, szemináriumon, kongresszuson vettünk részt, Madridban 2013-ban, Oszlóban 2015-ben és 2018-ban a harmadik regionális kongresszuson Abidjanban tapasztaltunk. Az első ilyen egyedi tapasztalat volt innovatív jellegű. Gyakran éreztünk magunkat közel a célhoz. Elkészült a jelentés is a halálbüntetés eltörléséről az ajánlásokkal együtt, Amuna Ábolyás asszonynak Gortalanszenek kinevezéséhez, akit a, a, az emberjogi tanács élére neveztek ki. A marakesi második kongresszus Marrakesben volt 2014-ben, és több ezer harcos aktivista találkozott itt a világ minden részéről. Nagyon fontos a civil társadalom kezdeményezéseit is megemlíteni, és fontos, hogy ez eh, a harc kiforjon. Nagyon fontos, hogy hozzájáruljunk a koordináció megerősítéséhez a Nagy-Magrebi térségben, az Afrikai Unióban, és a nemzeti vitát is nagyon fontos elmélyíteni, Marokkó a civil társadalom összes um, harcát illetően megérdemli azt, hogy eltöröljék a halálbüntetést. Mohamed Uzsár úr, az igazságügy miniszter úr, aki nagyon eltökélt az emberi jogok mellett, és nagyon pont pozitív jelzés az, hogy a célunkhoz egyre közelíteni tudtunk és eltöröltük a halálbüntetést. Számítunk önökre, a bátorítás jegyében, ezen célok megvalósításához. Ez egy olyan cél, amely szívügyünk. Nagyon fontos, hogy Afrika egy halálbüntetés nélküli kontinensé váljon, és ebben a célban osztozok önökkel. Nagyon sok sikert kívánok a hetedik világ konzenzushoz, és köszönöm a figyelmet. Merci, madame, merci pour avoir aussi rappelé. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy ismertette azt, hogy milyen munka rejlik egy ilyen kongresszus megszervezésében nem csak erre a világkongresszusi meghív, megünneplésre vagy megnyitóra kerül sor, hanem a, a hét során számos más eseményre is sor kerül. Van még valaki, akire, akiről beszélnünk kell, nem itt sem lennénk, hogyha ő nem lett volna nagyon aktív még a 90-es években. Robert Badinterről van szó, a korábbi francia igazságügyminiszterről, ne felejtjük el, hogy akkoriban a francia lakosság 69%-a a halálbüntetés mellett volt. Most egy videóüzenetet fog meghallgatni. Chers amis, chers compagnons, Tisztelt barátaim, tisztelt résztvevők, nagyon sajnálom, hogy nem lehetek jelen önök között a mai napon. Néhány gonosz baktérium meg akadályozott abban, hogy jelen legyek. De ez végül is lényegtelen. Azt gondolom, hogy összeköt minket egy nagyon mély szenvedély, egy közös érzés, mi szerint nem hagyhatjuk, hogy halálbüntetés megmaradjon a világban. Azt szeretnék, hogy az egész világon megszűnjön a halálbüntetés, tehát, és egészen nyilvánvaló, hogy fontos előrelépéseket tapasztalhatunk a világban, egyre több ország törli el a halálbüntetést. Mondhatjuk azt, hogy nem elég az, amit elértünk, de hát mi vagyunk az abolicionisták, mi lettünk a többség, többen vagyunk már az egyes országokban világszerte, többen vagyunk, mint azok, akik az ellenkező hét gondolják, és egyértelmű, hogy az abolicionista mozgalom egyre csak nő. Beszélnünk kell a halálbüntetés végrehajtásának moratóriumáról is. ez is bizonyos előrelépés, de nem szabad, hogy az eufória eluralkodjon rajtunk. Hiszen el kell érnünk azt, amit kitűztünk magunk elé, mint cél, ez pedig a halálbüntetés egyetemes eltörlése. Azok számára, akik megnéz, azok, akik számára fontosak a jelenleg elérhető adatok, nos, emlékszem, hogy Franciaország volt a 35. olyan ország, amely eltörölt a halálbüntetés 81-ben. Most viszont több már 140 ország van, amely eltörölte a halálbüntetést, és tehát egyértelműen mi vagyunk a többség. De hogyha, hogyha jobban megvizsgáljuk el a nemzetközi helyzetet, akkor azt láthatjuk, hogy vannak nagyon nagy hatalmak, a világ legnagyobb hatalmai, világhatalmak, amelyek még mindig kitartanak a halálbüntetés mellett a jogszabályi arzenájukban. tehát szerepel a halálbüntetés, mint jogi lehetőség. Először Kínát említeném. Kínában sajnálatos módon végre is hajtják még a halálbüntetéseket, aztán ott van az Egyesült Államok, vagy más államokat is említhetnék. Mindannyian. Azt szeretnénk, hogyha ezekben az országokban is megszűnne a halálbüntetés. Japán például egy olyan állam, amelyik sokáig hezitelt. Aztán a muzulmán barátaink között is vannak olyan országok, akik vezető szerepet játszanak a végrehajtásokban, a kivégzésekben. Iránra gondolok, illetve Szaudi-Arábiára. Természetesen más országokat is idézhetné. Ezek az országok a halálbüntetés erődítményei. Egyértelmű tehát, hogy feladatunk messze nem zárult le, szolidarisnak kell lennünk. Az említett államok, az említett országok halálbüntetést ellenző aktivistáival, és mindenféleképpen támogatni kell őket. Nagyon fontos, hogy hallassuk hangunkan, hangunkat minden egyes halálbüntetés végrehajtásakor. Ez továbbra is emberiség elleni büntet marad. A feladatunkat tehát még nem végeztük el. és nagyon nehéz idők várnak még ránk, ugyanakkor nagyon fontos az, hogy minél több aktivistát mobilizáljunk. Remélem, hogy azok, akik a halálbüntetés ellen küzdenek, sikeresek lesznek. Egyértelmű, hogy az aktivisták nélkül az emberi jogokért lehetetlen küzdeni. Remélem elérjük a végcélt, vagyis hogy megvalósulhat a halálbüntetés teljes mértékű eltörlése. Ennek a mozgalomnak nőnie kell, és meggyőződésem, hogy ez is fog történni, meg fog erősödni ez a mozgalom, de ez önöktől függ, önöktől, akik a mindennapi életükben harcolhatnak a szörnyűség és halálbüntetés ellen a halálbüntetés, ne feledjék el. A halálbüntetés ne feledjék el, hogy az egyértelmű megsértése az első számú emberi jognak, ez pedig az élethez való jog. Köszönöm szépen, köszönöm a szolidaritásukat. Elköszönök önöktől a viszontlátásra, és remélem találkozunk még a következő világkongresszus előtt. And now we would like to answer to this call for action from... Most pedig egy szimbolikus cselekvés következik. Mindenki megkapta ezt a papír kesztyűt. Kérem, tegyék fel ezt a kesztyűt, és emeljék fel a kezüket, és így fogunk elkészíteni egy fotót fel is állhatnak, ha szeretnének. Kérem, kérem álljanak fel. Are you ready? Készen áll mindenki? Majdnem, nagyszerű. Várjunk még egy pár másodpercet. Please, hands up against that. Kérem, emeljék fel a kezüket a halálbüntetés ellen. Thank you very much for attending. Thank you for... Köszönöm szépen, hogy eljöttek, köszönöm, hogy velünk voltak ezen a nyitó ünnepségen. Még egyszer emlékeztetném önöket, az első emeleten látható fotókiállításra kérem tekintsék meg, és aztán héttől folytatjuk a munkát. A kongresszus programja nagyon sűrű, kérem tekintsék át a programot, és Három órától folytatódik itt ma délután a plenáris ülésteremben a vita a magánszféra szerepéről. Kérem jöjjenek el erre az eszmecserére is. A halálbüntetés globális eltörlése felé vezető útnak még nem értünk a végére, de az ambulicionista mozgalom egyre nő napról napra. Még egyszer szeretném megköszönni a rendezőknek, a szervezőknek, a halálbüntetés elleni ö, Világ szövetségnek, köszönöm az Európai Parlamentnek, hogy otthont adott ennek a konferenciának, vagy otthont ad ennek a konferenciának, köszönöm Belgiumnak, köszönöm azoknak is, akik online követtek minket. A nyitó ceremóniának ezzel vége. Köszönöm mindenkinek.